Schönen guten Morgen. Ich begrüße jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a délelőtti ülésünkön, kedves kollégák, kedves hölgyeim és uraim! Először is, ami a koordinátori ülés döntéseit, határozatait illeti, a legutóbbi és az április 5-i ülés döntéseiről, határozatairól szóló anyagokat kiküldtük, hogyha nincsenek fél egyik megjegyzések, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Szavazás következik. A fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtása, különös tekintettel a fogyat fogyatókkal illők jogairól szóló ENSZ egyezménye foglalkozó bizottság záró észrevételeire Dábor Skrölecs a jelentéstevő. Megnyitom a szavazást, ez egy teszt. Teszteljük, hogy mindenki itt van nem megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Ah, da kommt noch eine jetzt. Lezárom az ülést, illetve Bezárom a szavazást. Dann kommen wir zur Abstimmung. Amendment. Akkor térjünk rá a szavazásra. 12-es módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 13-as módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es módosítás mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 16 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es két részben. Első rész mellette. Tizenhetest elfogadtuk? Tizenhetest elfogadtuk. 17 van nicht angenommen. 17 nem fogadtuk el. Ezért minden rendben, ugye? Tehát akkor első rész 19 mellette. A ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt most ellenőrizzük. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-en mellette, 27-en ellene, egy tartózkodás elutasítva. Következik a 20-as mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor következik a 32-es. Mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 41 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 42 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk.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 49-es. Mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 49-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-en mellette, 16-an ellene egy tartózkodás. Szükséges volt ellenőrizni. 51-es következik mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 52 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 53 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 54 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 55 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 57 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 58 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 60-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 61-est, megnyitom a szavazást. most lezárom a szavazást. 18 a mellette, 25-en ellene nem volt tartózkodás elutasítva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadó. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilenc mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 41-en mellette, egy ellene, egy tartózkodás. plusz 1, 42 mellette. Ezzel elfogadtuk. Köszönöm szépen, és gratulálok a jelentéstevőnek, Davor nek So, ich komme nun zur Vorstellung des Berichts und den Empfehlungen der European Akkor rátérünk az konfliktus zónákkal kapcsolatos magas szintű munkacsoport munkájára. A Mal- Maláj légitársaság Boeing 777-es járata, járatának, az MH17-es járatnak a lezuhanásával kapcsolatos vizsgálatra került sor több mint 200 halálos áldozatot követelt ez a baleset, nagyon sokan holland állampolgárok voltak. Tavaly novemberben eh, egy eh, holland zárójelentést mutattunk be, eh, ki mutatott be a holland fél, úr ezen is részt vett, és utalt a, a tisztán nemzeti rendszer eh, nehézségeire és korlátaira, úgyhogy most izgatottan várjuk, hogy a magas szintű munkacsoport milyen eredményre jutott, meg is adom a szót. Elnök úr, kedves parlamenti képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, és nagy öröm, hogy itt lehetek, és bemutathatom ennek a fontos munkacsoportnak a munkacsoport munkájának az eredményét. Ez a munkacsoport, ahogy az elnök úr is említette, azért jött létre, mert egy drámai eseményre került sor Ukrajna légterében 2015-ben. És mit próbáltunk tenni? A következőt. Megpróbáltuk meghatározni, hogy milyen lépésekre van szükség európai szinten a kockázat elemzésére, illetve megelőzésére. Persze tudjuk, hogy a világ ma nem biztonságosabb, mint tegnap volt, és abszolút lehetséges, hogy az Ukrajnában történt eseményekhez hasonló veszélyek fenyegetnek. A feladatunk tehát az, hogy megnézzük, hogy hogyan lehet elkerülni egy újabb ilyen tragédiát. Ez a munkacsoport három hónapig dolgozott, a, végs- a záró jelentést Bulc biztosnak adtuk át márciusban, és bemutattuk ezt a holland elnökségnek is, és el is küldtük, hogy ezt vegyék figyelembe a tanács munkájában, amely az EASA rendelet reformjával foglalkozik. Nyilván önök is meg fogják vizsgálni ezt a jelentést, és mi tettünk ajánlásokat is a holland vizsgálati szervnek. Ez a munkacsoport az Európai Bizottság képviselőiből, a DG Move, a DG Home képviselőiből, az EU külügyi szolgálatának képviselőiből állt, főleg az EKS katonai részlegének a képviselőiből, illetve az Európai Uniós Vizsgázó Szolgálatok képviselőiből. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes az, hogy mind a polgári repülési hatóság, mind pedig a eh, hírszerző szolgálatok képviselői részt vettek, légitársaságokat is képviselték eh, munkatársak, illetve az EASA-t is. A munkacsoportot Ramon Benjamin eh, vezette, aki az ICAO főigazgatója volt, és az ICAO is nagyon aktív volt ebben a témában. Miről is beszéltünk, és mire is jutottunk? Először is Azt láttuk, hogy a tagállami eh, helyzetek nagyon eltérőek, és eh, nagyon kevés tagállam eh, fér hozzá a katonai hírszolgálatok adataihoz kockázatokkal kapcsolatban. És a polgári repülési hatóságok és a katonai hírszerző szolgálatok együttműködésére szükség lenne, de ez a legtöbb tagállamban nem így van. Nincs hozzáférés a katonai hírszolgálati adatokhoz, illetve nincs ilyen típusú kockázatelemzési csapat. Emellett azt is láttuk, hogy nem minden tagállam képes nem minden tagállam képes arra, hogy visszatartsa a saját légitársaságait attól, hogy veszélyes területekre repüljön. Azok a tagállamok, ahol van kockázat elemzési csapat, illetve együttműködés a hírszerző szolgálatokkal, ezekben az országokban van ilyen kapacitás, de az európai országok többségében ez nincs meg, és arra hagyatkoznak, ez a többi tagállam arra hagyatkozik, hogy valaki elemezze és megmondja nekik, hogy mi a veszély, hol a veszély. Ebben a munkacsoportban nagyon sokat beszéltünk a nemzeti karrierek helyzetéről is, és világos az is, hogy el kell mondanunk, hogy a kockázat, amely hogy az a kockázat, amelyen az egyes tagállami eh, légitársaságok vagy tagállamokban működő légitársaságok szembenéznek, ezek különbözőek eh, különböző tagállamokban. Azt is látjuk, hogy a repülési egységes piacon eh, ez a nemzeti légitársasági fogalom már egyre kevésbé működik, és a Malály légitársaság gépén egyre több, nagyon sok, a legtöbb utas holland volt, ezt önök is látják. Ez a elvárás tehát, hogy a nemzeti légitársaságokat megvédjük, ez egy kicsit homályos, ezt Európában be kell látnunk. Mindemellett azt is fel kell ismernünk, hogy a kockázat amelyen mondjuk például az Air France, vagy a Lufthansa, vagy a British Airways szembenéz, az más, mint más légitársaságokat fenyegető veszélyek, hiszen ez a három említett légitársaságnak az országa bizonyos konfliktusokban részt vesz. Egy nagyon sok időt töltöttünk azzal is, hogy arról beszéltünk a munkacsoportban, hogyha van kockázatról szóló adatom, információm, akkor ez milyen kockázat? Ez a légitársaság kockázata, az EU kockázata, a, az utasokat fenyegető kockázat? Hogyan kezeljük ezek, ezeket az információkat? A konklúzió a következő. F, elismerjük a tényt, hogy vannak egyes olyan légitársaságok, amelyek nagyobb kockázati profillal rendelkeznek, mint más légitársaságok, tehát fenyegetettebbek. De van egy minimális kockázati szint, amely minden európai polgárra eh, nézve egyforma, és pontosan ezzel a típusú kockázattal kell szembenéznünk, és pontosan ez az a kockázati típus, amelyen dolgoznunk kell. Azt is láttuk, eh, hogy azt is felismertük, hogy eh, egyes esetekben nagyon gyorsan kell reagálni. Mondok néhány példát, az elmúlt két hónapban volt egy figyelmeztetés, teszt rakétákkal kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy Iránban teszt, rakéták, rakétateszteket végeznek. Ezt nem tekintettük eddig konfliktus zónának, nem tűnt veszélyesnek, nem osztályozták az iráni légteret veszélyesnek, de mégis ezzel a rakétateszttel ez veszélyesé vált, és figyelmeztetni kell lett a polgári repülési részleget, az ágazatot. Most mit csinálunk ilyen helyzetben? Van időnk reagálni, kapcsolatot felvenni az irán hatóságokkal? Pár napunk van, pár hetünk van? Hát nem erről van szó, pár óránk maximum, egyes esetekben csak néhány percünk van arra, hogy figyelmeztessük a veszélyre, felhívjuk a légitársaságok figyelmét. A feladata ennek a munkacsoportnak az volt, hogy megnézzük, hogy a tagállamok össze, egy, össze tudnak-e együtt tudnak-e működni abban, hogy egy közös kockázatelemzést dolgozzunk ki, vagy továbbra is az egyes tagállamok egymástól elszigetelten elemzik a kockázatokat. A második kérdés az volt, hogy ki oszt, ki osztja szét a kockázatokról szóló információt, és hogyan. Nagyon fontos kérdés, hogy ki miért elszámoltatható. Hogyha van egy baleset, és meg kell nézni, hogy valaki tudott-e a kockázatról, és ezt az információt, erről az információról beszámolt, vagy nem, megosztotta-e, vagy nem, ki felelős azért, hogy mi történt ezzel az információval. És végül, de nem utolsó sorban meg tudunk-e állapodni egy vészhelyzeti eljárásban. Nos, tehát nagyon bonyolult kép ez, amit most mutatok, úgyhogy ezért elnézést kérek, de az elvek nagyon egyszerűek. Először is megegyeztünk abban a munkacsoportban, hogy mindannyian hajlandóak vagyunk együttműködni, minden tagállam eh, benne volt ebben, annak érdekében, hogy egy közös európai kockázat elemzést dolgozzunk ki, és ezt a DG Home eh, égisze alatt kell megtenni ez már nagyon-nagyon jelentős áttörésnek számít, és gyakorlatilag minden tagállam azok is, amelyek a leggazdagabbak a katonai hírszolgálat terén egyetértettek abban, hogy hogy a DG Home-on belül közösbe beadják az információikat, annak érdekében, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogy hol van a veszély, és egy közös európai kockázatelemzéssel álljunk elé. Abban is megállapodtunk, hogy ezen kockázatelemzésnek az eredményeit az EASA információs tájékoztató hírlevélben közzéteszi a tagállamok számára, és a légitársaságok számára is, hogy, hogy figyelmeztesse őket az esetleges polgári repülést érintő kockázatokról. Abban is megállapodtunk, hogy a légitársaságok felelőssége e, az, hogy használják ezt az információt, és meghozzák a saját döntéseiket. Hogy tehát vannak-e olyan e, eljárások, amelyekkel mm, föl kell lépniük, van-e valamilyen kockázat csillapítási lehetőségük. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív eredmény. Aztán a sürgősségi mechanizmusokat is meghatároztuk, eh, amelyekben gyakorlatilag arról volt szó, hogyha eh, nincsen eh, lehetőség, vagy nincs idő a DG Home-ban a munkacsoportot létrehozni, akkor egy nagyon gyors tagállami konzultációra kerüljön sor, az interneten, illetve a hálózaton keresztül, és aztán egy információs értékelő, értékelést végezhetünk, amelyet az EASA közzétesz. Nagyon örültem ennek az eredménynek, mert amikor megkezdtük az egyeztetést, akkor nem, hát nem számítottam ekkora pozitív, ennyire pozitív eredményre. A különböző felelősségek, a különböző résztvevő különböző felelősségi körei, mi azt eh, ajánljuk, hogy minden tagállam hozzon létre egy nemzeti kockázatelemzési rendszert, amikor információt kapunk egy fenyegetettségről, akkor ezt a kormánynak, a kormány szolgálatának fel kell használnia, fel kell mérnie, és az légitársaságokkal is egy, erről egyeztetni kell. A tagállamok osszák meg azokat az információkat, amelyeket a hírszolgálatoktól kapnak más tagállamokból, és természetesen mindig, amikor van valami vészhelyzet, akkor a tagállamok felelőssége, hogy gyorsan reagáljanak. Az Európai Bizottság felelőssége a közös európai kockázatelemzési elemzési rendszert kidolgozza, és ez a DigiHome-ban meg is történik. A légitársaságoknak is lehet, hogy vannak olyan információik, amelyeket a nemzeti hatóságoknak átadnak, vagy az EASA-nak, vagy a hálózatnak, és természetesen, amit mondtam korábban, a légitársaságok, szolgáltatók feladata a saját kockázatelemzés elkészítése és a döntések meghozatala, hogy döntsenek, a végső döntést ők hozzák meg. Az EASA pedig az információkat és az ajánlásokat közzéteszi a közös európai kockázatelemzés alapján, és emellett a sürgősségi mechanizmust is az EASA irányítja. Ez volt tehát a munkacsoport munkája és eredményei. Nem minden 28 tagállam vett részt a munkacsoportban. Kezdjük, meg, feladatunk megkezdeni az ajánlások megvalósítását. A Management Boardnak át fogjuk küldeni az ajánlásokat. Júniusban lesz ennek a találkozója, 28 tagállam vesz részt, és amint zöld utat adnak ennek a ennek a dokumentumnak, akkor megkezdjük a megvalósítást. IT infrastruktúrába kell beruháznunk, a hálózat felépítését megkezdenünk, de azt gondolom, hogy ez még a könnyebbik fele a feladatnak. Az tájékoztatási bulletineket, biztonsági tájékoztatási hírleveleket kész fogunk készíteni. Ez egy jó mechanizmus, már eddig is működött, és ezt fenntartjuk, és emellett egy gyors reagálású mechanizmust, reagálási mechanizmust hozunk létre a sürgősségi helyzetekre és ez a nap 24 órájában 7-7 napján működik. Aztán van egy dolog, amiben az önök támogatását kérem, mégpedig a gyakorlati fellépések esetében. Az alaprendelet felülvizsgálatára kerül most sor, reformjára most kerül sor. A munkacsoport munkájának eredményeként egy, egy külön egy új cikket vezetnénk be ebbe a rendeletbe, amely utal erre a sürgőségi mechanizmusra. Ez fontos lenne. Ami a tanácsot illeti, itt egy kicsit nehezebb előrelépni. Egyes tagállamok amelyek az úgy, munkacsoportban ugyan még az egyetült értésükről biztosítottak bennünket, a tanácsban most visszakoznak. Ezért az önök támogatására is szükség van kollektív erőfeszítéshez, és az önök támogatását várom ezzel kapcsolatban. Egy olyan témáról van szó, amelyben nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ne európaiként lépjünk föl, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne osszuk meg az információt. Ez a feladatunk, mert ezzel tudjuk minimalizálni a kockázatot. Köszönöm a figyelmüket, várom a kérdéseket, és kíváncsian várom a kommentárokat. Ki, vielen Dank für den Ki úr, köszönjük ezt az előadást, és a támogatása miatt abból indulok ki, hogy meggyőződött abból a szempontból, hogy európai megoldásra van szükségünk. Szeretném elmondani azt még a vita elő, hogy a DJ Home részvételével fogjuk ezt megtenni. Nem látjuk a DJ Home képviselőjét, Avropoulos biztos főigazgatósággal, Matthias eh, Rütke a főigazgató itt. Wim van den Kamp úr tesz fel kérdést. Elnök úr, köszönöm szépen. Bizonyára megérti, hogy holland képviselőként itt az Európai Parlamentben rendkívüli módon érint engem ez a katasztrófa. Lehet, hogy csak kis hiba az, hogy ki úr azt mondta, hogy 2015. júliusában történt a katasztrófa, de igazából ez 2014. júliusában volt, és ez már mutatja, figyeljünk, mert a, az áldozatok, a családok nagyon türelmetlenek, nagyon sok a vizsgálat. Nagyon sokat vitáznak még a radaratokról Ukrajna, Oroszország esetében, és tudom, hogy ön erről nem tud semmit sem mondani jelenleg, de talán ha valahogy lehetne csökkenteni um, valami lehetne csökkenteni a türelmetlenségét a hozzátartozóknak, az jó lenne. Úgy gondolom, hogy a munkacsoportjuk jó munkát végzett, de ahogy általában az, az európai terveknél lenni szokott, ezt végre kell hajtani, ennek működőképesnek kell lennie. Érdekelne az EASA illető, illetékessége is. Marinesk úr a jelentésében mindenképpen ügyel arra, ügyelni fog az ön következtetésére, és, de a kérdés az az, mi a helyzet a finanszírozással? Ez plusz finanszírozási igényt jelent a már meglévő költségvetésből. Az a benyomásom, hogy az EASA az ESZ-nak mindent a már meglévő költségvetésből kell elvégeznie. A DJ Home, elnök úr. Miért pont a DJ Home? És miért nem a DJ Move foglalkozik ezzel? Hát erről is szeretnék valamit hallani. A közlekedésnek kell minden munkát elvégeznie, és amikor az illetékességről van szó, akkor a DJ Home az illetékes. Nos, én egy kicsit rosszlattatom ezt a megosztást. Köszönöm szépen a munkacsoport munkáját, és remélhetőleg ezzel sikerül majd az újabb katasztrófákat elkerülnünk. Elnök, köszönöm szépen. Robert Zila. Köszönöm szépen, Ki úr, ezt a nagyon átfogó ismertetését, illetve javaslatát is. De amit Wim mondott az imént, erről a helyzetről, ezen repülő helyzetéről, a nyugati médiában még mindig vannak olyan szemtanúk, azt állítják, hogy nem a földről jött a rakéta, hanem magából a repülőgépből, ami eléggé furcsa, hiszen már számos ö, vizsgálat ö, más eredményre jutott. De rátérve az önök task force-jára, a következő kérdéseim vannak. Úgy gondolom, hogy ennek az országnak, amelynek a legnagyobb titkosszolgálata van Európában, talán nekik vannak információik erről a területről, de lehet, hogy nem mindig ér el ez az információ az önök rendszerébe. Ki tudja ezeket az információkat átadni, ki tudja ezt ebbe a rendszerbe belefoglalni ezeket az információba. Az EASA belül kiértékeli a különböző információkat. Mert hogyha megérkeznek ezek az információk a polgári repüléshez az adott tagállamokban, ők nem tudják értékelni mindezeket. A második kérdésem, ön azt is leírta, hogy hogyan kell megosztani ezeket az információkat a tagállamok között. Mi a helyzet a harmadik országokkal? Ez jó az EU-n belüli járatok esetében, de milyen helyzet akkor, hogyha más gépekkel repülnek? Ez lenne az én kérdésem. Gezine Meissner, köszönöm szépen. Köszönöm ki úr a jelentését. A beszámolóját nagyon jónak tartom. A harmadik országokkal kapcsolatban ugyanazt kérdezném, amit Robert Zile is eh, kérdezett. Alapvetően igazából most arról van szó, hogy a tagállamokat arra ösztönözzük, hogy cseréljék ki az információkat a kockázatokkal kapcsolatban. Ezt megpróbáltuk már a terrorizmus leküzdése kapcsán más formában is, de ez nem sikerült. A terrorizmus leküzdése, ez kiterhethet eh, a repülésre is, de előfordul az is, hogy nem akarják a tagállamok kicserélni információjukat a terrorgyanús emberekről. Én ezt sajnálom. Nem kell persze minden EU állampolgárról adatokat tárolni, kicserélni. A PNR-ről azonban már döntettek, úgy, ahogy döntöttek. Azt kérdezném, hogy az önök esetében kik tárgyaltak, lehet, hogy ezeket be kellene vonni a további vitákba is, de nem az a kérdésem. A kérdésem az az, hogy a PNR-nek milyen hatása lesz júniustól, ezt már végre kell hajtani. Örülök, hogy ez ilyen gyorsan fog menni, de hogyha már a PNR-t tényleg végrehajtják, akkor ez szerepet játszik majd, vagy igazából önöknek más információjára van szükségük az igazi konfliktusos területekről. Elnök, köszönöm szépen. Kílen kollega következik. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. És köszönöm ezeket az információkat is, amelyeket hallhattunk. Meissner kollega gondolatait folytatnám. A kérdés az az, hogy hol van a nagyobb akadály jelenleg. Vannak-e olyan tagállamok, amelyek a leginkább ellenzik a közös információcserét, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt akadályozzák. Ezt tudnunk kell annak érdekében, hogy tudjuk, hogy kihez kell fordulnunk, kinél kell majd aktívan lobbiznunk, azért, hogy ebből az információs cseréből tényleg egy jó eszköz váljék. Ez egy olyan eszköz, amelyre valóban szükségünk van, és fontos az, hogy ne egy olyan helyzet álljon elő, amikor minden állampolgárt potenciálisan terroristának tartanak. Nem szabad, hogy ezt érezzék az állampolgárok az ellenőrzéseknél. Karin Mendeli következik. Euh, köszönöm szépen, elnök úr, kedves ki úr, köszönöm a beszámolót. Én elolvastam az ön jelentését, és egyetértek azzal, hogy az európai szintre szükség van, még akkor is, hogyha a tagállam, minden egyes tagállam a saját jelentését elkészíti, ennek van hozzáadott értéke, de van egy dolog, amit nem értek, az az érzésem, hogy egy új szintet adunk az egész rendszerhez, az Európai Bizottság általi koordináció szintjét. Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy válság esetében, amikor reagálni kell, ez az eljárás hatékony lesz? Miért nem az EASA az, amelyik facilitálja ezt az egészet az Európai Bizottság helyett. Én azt gondolom, nagyon fontos a gyors információ eh, gyűjtés eh, veszély esetén, konfliktus esetén. Eh, kérdezem Ki úrtól, hogy ezzel kapcsolatban mit tud nekem mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Péter Lundgren, nem? Akkor a koordinátorokat meghallgattuk, és mielőtt még rátérnénk a többi képviselő kérdésére, szeretnék üdvözölni Michael Gáler látogatót csoportját, a Vízbándani Egyetemről érkeztek, üdvözöljük őket itt a szabizottsági ülésünkön. Most pedig Jackie Foster kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Patrick Kínek is azt, hogy eljött ide hozzánk. Néhány megjegyzésem lenne egyértelmű, az, hogy mindenki szeretné ezt a lehető leggyorsabban elintézni. Ez egy terrorista támadás volt, én ezt kifejezetten így mondom, ez egy célzott terrorista támadás volt. Nem tudjuk, hogy mire céloztak igazából, de igazából két aggályom van. Ön elmagyarázta, és elmondta azt, hogy milyen főigazgatóság fognak ezzel foglalkozni. A DJ Move, ez a DJ Tran foglalkozott a repülőtéri biztonsággal már jó néhány évvel ezelőtt, tehát ismerik a biztonsági kérdéseket, de én értem, hogy miért akarja bevonni a DJ Home-ot is, de meghallgatva önt, és most nem kritizálni akarom önt, de úgy tűnik, hogy nagyon sok embert próbálnak bevonni, és hogyha a gyors reagálásról van szó, akkor nem tudom, hogy lesz ebből gyors reagálás, mert hogyha mindenki mindenkit átmegy az ügynökségeken, testületeken, hiszen erről van szó. Hogyha megvizsgáljuk a felmérést, persze mm, ez fontos. Én nem azt mondom, hogy nincsenek itt válaszok, de nincs igazából tér és itt igazából arról van szó, hogy magának a légitársaságoknak kell meghozniuk a döntést, de csak az alapján tudják megtenni, amilyen információkat a tagállamok kaptak. A... Vannak olyan országok, tagállamok, ahol nagyobb célpontok is lehetnek a terrorista támadások szempontjából. Ennek történelmi okai vannak, vagy aktuális okai vannak, ez a kihívás megnézzük, hogy mit történik az ikea ban Remélhetőleg sikerül néhány héten belül velük is tárgyalni. Egy kicsit nekem úgy tűnik, hogy nincs meg igazából a megoldás, és a fő kérdés a e, titkos szolgálat. Nem tudom, hogy a már meglévő intézkedések ezt már lehetett volna előzni ezt a fajta támadást nem tudjuk elnőzés alatt tartani Oroszországot, Észak-Koreát, ahogy ezt is mondta, nem tudjuk, hogy milyen fajta rakétákat fognak tesztelni, ezt nem fogják elmondani. Tehát nagyon nehéz, tehát nehéz elérni azt, hogy megosztanak mindent. Vannak olyan országok, amelyek elég magasan állnak, a titkosszolgálat szempontjából. Hogyan lehet például bizonyos információkat titkosan tartani, tehát nagyon sok kihívás van ebből a szempontból. Végezetül volt egy kijelentés az ELSA finanszírozása szempontjából, önöknek is szerepe van ebben, hiszen a költségvetésük kétharmada az ipartól származik, a közlekedési szektorból, és viszonylagosan kis pénzt ad az EU, meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan lehetne hosszabb távon gondolkodni a finanszírozás te tekintetében, hogyan lehetne az ESZ hatáját kiterjeszteni. Én támogatom önöket, én mindig is támogatom önöket, én kritizálom önöket, de úgy gondolom, hogy nagyobb biztonságra van szükség. Itt van a drónok kérdése is. Mindenképpen szükség van az ESZ rendelet felülvizsgálatára. Én vagyok az tevő ezzel kapcsolatban az ECR részéről. Úgy gondolom, hogy erről is beszélni kell majd. Úgy vélem, hogy az önök keretei között megpróbáltak a lehető leggyorsabban eljárni, de vannak aggájaim azokkal kapcsolatban, hogy milyen sok embert fontak ebbe benne, bele az ügynökségeket, a főigazgatóságot, hány ember fogja meghozni a döntést. Én, engem ez aggaszt. Szerintem sokkal proaktívabbnak kellene lenni. Nagyon bürokratikusak szerintem ezek a struktúrák, és Igazából ez a baja az Európai Uniónak, amikor ilyen kérdésekről van szó. Köszönöm még egyszer, örülök annak, hogy figyelembe vette a mi megjegyzéseinket, akkor, amikor itt, itt járt ez a terrorista támadás után, és örülök annak, hogy szorosan itt működhetünk a jövőben. És köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm szépen, köszönöm ki óra tájékoztatóját. Nagyon fontos ez az európai állampolgárok számára, hogy koordinált fellépésünk legyen a támadások során, hiszen most már más világban élünk, hogy ezt ön is elmondta, teljesen más világban élünk most már, és az európai állampolgárok, akik utaznak, nekik tudniuk kell, hogy teszünk valamit, és előre lépünk, hogy megvédhessük őket a lehető legjobban. Számos aggályt már a kollégáim elmondtak, a tagállamok, a titkosszolgálatok, az információ megosztása. Láthattuk a legutóbbi párizsi, brüsszeli támadások kapcsán is, hogy itt voltak aggályok. Nem akarok senkit hibáztatni most, de 28 tagállamból nem mindenkinek ugyanolyan a katonai hírszerzése. Vannak, akik az információjukat nagyon is védik, és ez akadályt jelenthet nem arról van szó, hogy teljes hozzáférés kell adni, de ez mindenképpen aggályos. Mindenképpen itt még tenni kell valamit. Ez akadályt jelenthet. De szerintem nagyon fontos, hogy ösztönzést adjunk a légitársaknak is, hogy gyorsan tudjanak fellépni, tudna -e példát mondani arra, hogy a légitársaságok mennyire vannak erre felkészülve a tapasztalat alapján? Hogyan próbálják képíteni a kapacitásaikat erre vonatkozólag? Mindenképpen ez több munkát fog jelenteni az önök ünnöksége számára, és több támogatásra is szükségük lesz, hiszen egyre többet kérünk önöktől a biztonság területén, legyen szó az utazókról, a, lé, a repülőterekről, a légtérbiztonságról. Ez mindenképpen pénzbe fog kerülni. Én mindenképpen támogatom önöket ezen a területen. Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig Matthias van Miltenberg. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen ki úrnak ezt a kitűnő beszámolót. akár csak Wim van den Kampur, és gondolom nagyon sok idő eltelt már. Nagyon fontos lenne egy európai figyelmeztető rendszert létrehozni. Lenne néhány kérdésem. Az első kérdésem, hogyha már tanácsot adnak majd a légitársaságoknak, mennyire szabadon bánhatnak ezzel a légitársaságok, hiszen arra kell gondolnunk, hogy mennyire kötelező örvényű ez a tanács, kinél van az utolsó szó, a helyi légita, a tagállami hatóságnál, vagy itt lesz az ESZ-nek is szerepe. Második kérdésem ehhez kötődik, hogyha ma megvizsgáljuk a javaslatot az ESZ alaprendeletét illetőleg, akkor a következő a kérdésem, hogyha akarunk egy ilyen eh, európai figyelmeztető rendszert, akkor kötelező érvényűek lesznek-e az EASZ tanácsai? Itt kell még majd a javaslatot erősíteni? Hogyan kellene kinéznie? Ennyit szerettem volna kérdezni. Köszönöm szépen. Péter van Dálen. Elnök úr, csak egy kérdésem lenne ki úrhoz. Hollandiában és más országokban is több száz hozzátartozó él. Most itt egy olyan rendszerről beszélünk, ami az MH17 esetében elég jó válasz, amit tudunk adni a hozzátartozóknak, hogy mondhatjuk azt, hogy ilyesmi soha többet nem következhet be és persze gondoljunk a több száz halott áldozatra is. Most itt ez, amit felvázoltak papíron, nagyon szépen néz ki, de vajon olyan rendszer ez, aminek az alapján azt mondhatjuk a hozzátartozóknak, hogy meg tudjuk akadályozni, hogy jövőben, hogy a, a, ami megtörtént, hogy a rakétával a terroristák lelőtték ezt az MH17-est. Szerintem erre csak mert tudunk válaszolni. Ezért elsősorban úgy gondolom, elnök úr. Miután én magam is évekig elnöke voltam a Hollandiában a civil légitársaságnak, és láttam azt, hogy a titkosszolgálatok nem osztják meg az információkat. Azt is tapasztaltuk, hogy a e, titkos szolgálatok, például az angol e, titkos szolgálat e, más és sokkal jobb lehetőségekkel rendelkezik, mint mondjuk a bulgár. Azt azt is megtapasztaltuk, hogy amikor EU-n kívüli légitársaság, jó, ez egy, tehát ez egy KLM és a Maláj légitársaság közös járata volt, de nem európai légitársaság üzemeltette. Tehát elnök úr, szerintem ez így nem fog működni, és papíron ez fantasztikusan néz ki, de igazából nem tudjuk ezzel így megakadályozni hogy ami történt Kelet-Ukrajnában a több száz halálos áldozatot. Nem gondolom, hogy ez a rendszer megoldást kínál. Én pedig azért, mert különböző módon dolgozó titkos szolgálatok csak információ egy kis részét adják át egymásnak, csak annyit adnak, amennyit cserébe vissza is kapnak a másik titkos szolgálattól. Ezért kiúr, nagyon szkeptikus vagyok, azzal kapcsolatban, amit hallottam. Köszönöm. Meghallgattuk a képviselők hozzászólását. Ismét öné a szó. Talán eh, az, arra is válaszolhat, hogy ki döntött el, és hogyan történt ez, hogy a DG Home lett ennek a témának a felelőse. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kérdéseket, felvetéseket. Mindenket elnézést kérek, valóban itt 2014-ről volt szó, rosszul szerepelt a papíromban, itt felolvastam 2015-öt, elnézést kérek ezért. Vajon megakadályozhattuk volna ezt a balesetet. Ezt a kérdést tesszük fel mindig, minden ilyen baleset után a German Wings tragédiája után is azt kérdeztük, hogy meg tudtuk volna ezt akadályozni. Mondhatjuk-e azt, hogy ilyesmi soha többet nem fog bekövetkezni? Csak hadd illusztráljam, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Mert igenis működőképes ez a rendszer. Informálisan persze azt mondjuk, hogy bizonyos emberek jó akaratán múlik, hogy cserélnek-e információt, de igazából azért működik az információcsere. csere. Hogyan zajlik ez? Mondjuk egy országban van bizonyíték arra, hogy ott működnek terrorista csoportok, rendelkeznek ki olyan fegyverekkel, vagy ezeket egy bizonyos területre szállítják, és ez kockázatot jelent a polgári légiközlekedés számára egy repülőtér közelében, vagy egy bizonyos magasságban történő átrepülés esetében, mert tudjuk, hogy a fegyvereknek milyen kapacitása van. Ez egy olyan információ, amit korábban egy ország birtokolt csak, vagy talán kettő rendelkezett ezzel az információval, most már megosztják ezt az információt. És, egy, és ez működik. Hogy ezzel meg tudjuk-e akadályozni a baleseteket? Tehát ezt nem tudhatjuk, mert azóta nem voltak ilyenek a kockázatokról kapnak-e a légitársaságok jobb, több jobb információt? Igen, amennyire mi tudjuk. És ez nagyon fontos. Nem mondhatom azt persze, hogy soha nem többet nem fordul elő ilyen baleset vagy támadás, de nagyon fontos, jó információt átadunk a releváns az érintett szereplőknek. Az EU és ön kívüli légitársaságok eh, kérdésére rátérve, EU légitársaságoknak is, és eh, nemzetközi szervezeteknek, mint amilyen az IATA is eh, átadjuk az információkat, és emellett más államokkal is tárgyalunk arról, hogy akarnak-e velünk információt megosztani, Eh, vagy eh, hozzáférni a hálózatokhoz. Emellett a légitársaságokkal is tárgyalunk, eh, hogyha felmerül az, hogy valahol van egy kockázat, akkor kötelező, bár én ezt a szót nem nagyon szeretem, de megvan a felelősség, hogy ezt az információt meg kell osztani a partnerekkel. Tehát dolgozunk ezen, annak érdekében, hogy minél szélesebb minél nagyobb területet vegyünk le, kívüli kívüli légitársaságokra is kiterjesszük az információs cserét, hiszen ők is szállítanak európai utasokat, akik esetleg Európai Légitársaságnál vették meg a jegyüket is. Hogy miért a DG Home? Nos, azért, mert a DG Home-on belül már működik egy csoport, akik foglalkoznak a terrorizmus elleni küzdelemmel. Most ehhez biztonságos facilitások, eszközök, termek kellenek, hiszen a európai hírszerző szolgálatok hoz a DG Home férhet csak hozzá. A DG Home ahogyan elnök úr is elmondta, eh, Matthias Rutte, Rutte nagyon jól ismeri a közlekedési kérdéseket, nagyon jó vele a kapcsolatunk, és működik a dolog. Az egyik nehézség, és ez felmerült néhány kérdésben, az, hogy a DG Homon belül ez a csoport, ez a munkacsoport évente négyszer találkozik vagy konkrét esetek kapcsán üléseznek, ahogy ezt például megtörtént a Metrojet eh, egyiptomi gép elleni eh, terrormerénet kapcsán. De hát bizonyos eh, számú alkalommal üléseznek, meg kell szervezni ezeket a találkozókat, mindenkinek el kell jönnie Brüsszelbe, vagy biztosított telefonkonferenciát kell megszervezni. Éppen ezért most azt a lehetőséget vizsgáljuk, hogy amikor ez a csoport találkozik, akkor ott rendszer szintű kérdésekkel foglalkozunk. Tehát mi a helyzet Egyiptomban, Pakisztánban, mi a helyzet Iránban, Irakban, és így tovább. Hogyan változik a helyzet, hol vannak kockázatok a repülőtereken, vagy inkább a légtérben, hogyan ítéljük meg ezeket a fenyegetéseket, és ezek hogyan változnak. És mindenek az alapján kialakítunk egy közös álláspontot, mit el tudunk az ISZ-nak. A kérdésére válaszolva, tehát nem az IASZ e kapja meg az összes tagállamtól az összes információt, és a feldolgozás elemzés után szintetizálja, hanem az összes tagállam együtt, akik ebben a munkacsoportban együtt tevékenykednek, alakítják ki a közös véleményt a kockázatokról. Mi történik akkor, hogyha nincs, nem egyformán ítélik meg a kockázatokat a, ezen a csoporton belül. Hát majd kiderül, hogy a gyakorlatban ez hogy fog működni. De az EASA-nál azt akarjuk, hogy teszik a különböző álláspontokat, hogy végül is mindenki ezzel tisztában legyen hogy a légitársaságok rendelkezzenek az összes információval, amit tőlünk megkaphatnak. Az EASA nem hírszerző szolgálat, nem is akarunk azzá válni, bár vettünk fel olyan munkatársakat, akik rendelkeznek ilyen képességekkel, képzettséggel, de mi a tagállamokra hagyatkozunk, amikor kialakítjuk a közös kockázatértékelést. Nem elég proaktív ez, amikor vészhelyzet van. Az elmúlt néhány hónapban amikor a Kaszptengerről rakétákat indítottak Szíria felé, és ezek polgári légtereken is keresztül hatoltak, vagy amikor balisztikus rakétákat teszteltek Iránban. Voltak olyan esetek, amikor reagálnunk kellett órákon belül, és akkor nincs idő, hogy végigmenjünk ezen az egész procedúrán a DJ Home-nál. De eddig azt csináltuk, hogy Ugye nálunk vannak kontaktpontok, tagállami kontaktpontoknak létezik ez a hálózata, felteszik a kérdést, azután megkapjuk az információtok, hogy milyen, mi a véleményük a kockázatról, mit tegyünk, és persze mi is javasolunk különböző megoldásokat. Ez a módszer egész jól működött, mert az EASA mind a két esetben a Kaspi-tengeri és az iráni rakéták esetében is ki tudott adni egy ajánlást órákon belül. Tehát ez működik. Az egyik kérdés úgy hangzott, hogy ezek most ajánlások legyenek, vagy valami kötelező dolog. És sok időt fordítottunk erre ennek a kérdésnek a megválaszolására. Több ország azt mondja, hogy mi egy Európai Uniós testületnek, szervezetnek nem adunk jogokat arra, hogy kötelezze bármire a légitársaságaikat. természetesen nagy felelősség azt mondani, hogy egy adott terület fölött nem lehet repülni, és nem élni, élünk gyakran ezzel a jogosítványjal. Ugyanakkor azonban volt egy olyan javaslat, illetve van egy olyan javaslat abban a szövegben, amit önök is megkaptak a rendelet módosításban, mert ez az egyetlen lehetőség eh, arra, hogy megakadályozzuk, hogy társaságok a bizonyos, a világ bizonyos zónáin keresztül repüljenek. Például Hollandia, Hollandiában a holland kormánynak nincs hatásköre, jogköre arra, hogy megtiltsa légitársaságnak, hogy egy bizonyos övezeten keresztül repüljön. Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban erre van lehetőség, de Hollandiában nem, Skandinávországban sem, Bulgáriában, Romániában sincs ilyen hatásköre a kormányoknak. Tehát figyelembe kell venni az összes európai érintett ország lehetőségeit, érdekeit, tudva azt, Hogyha élünk ezzel a lehetőséggel, használjuk ezt az eszközt, akkor széleskörű konzultációt kell lefolytatni a tagállamokkal, és meg kell egyezni arról, hogy ez hogyan történjen. Ennek az részleteit még a gyakorlatban ki kell dolgozni. Elhangzottak kérdések az eh, eh, 2017-ről tragédiájáról most mi ebben nem vettünk részt, a holland nyomozók elkészítették a jelentést. Én néhány hónappal ezelőtt a holland parlament előtt elmondtam, amit tudok, meghallgattak, és nincs olyan információ, mi más fényben tüntetné fel azt, ami történt. Források, finanszírozás. Nos, az EASA-nál van mandátumunk arra, hogy foglalkozzunk ilyen kérdésekkel. Egy elég elvi elméleti vitát folytattunk le néhány tagállammal, akik azt mondták, hogy ezt nem is tehetitek meg, mert a mandátumotok nem terjed ki a biztonságra. Most azt hiszem, hogy már a víz, vízum szakbizottságban is elmondtam, itt arról van szó, hogy keresztül lehessen eh, repülni egy eh, zónán. Itt most akár technikai, akár eh, más biztonságról van szó. Az emberek, az utasok biztonságát kell megvédeni. És ezért én azt szoktam mondani, hogy ha ez, ez ugye végül is a légjárat biztonságával függ össze, amit teszünk, és hogyha nem mi tesszük, hozzuk meg az intézkedést de az annál, akkor ki? Akkor a DigiMove vagy a DigiHome, meg vannak az eszközeik? Vagy hogyha a nemzeti szervezetekre bíznánk ezt? Persze a nemzeti szervezetek e, ezt e, meg tudnák tenni, de ahogy mondtam, ez nem e, elég, és nem terjed ki az összes európai polgára. Még mindig a forrásoknál tartva, hagyatkoznunk kell vezetőkre, projektvezetőkre, akik eh, hét minden napján 24 órában rendelkezésre állhatnak. Persze nincs gyakran ilyen válság, abban három hónaponként eh, eh, fordul elő valami. Ezért azt kell csak biztosítani, hogy könnyen hozzá lehessen férni ezeknek a vezetőknek az e-mailjeikhez, információkhoz. Amennyiben nem, persze nem szeretném, hogy ez így legyen, de hogyha mégis sokkal több munka adódik majd, akkor lehet, hogy szükségünk lesz új forrásokra, mert a 24-es szolgálat költségvetése lehet, hogy nem lesz elég, de jelen pillanatban szerintem nincs szükségünk több forrásra nem kell növelni a költségvetését ennek az egységnek. Lehet, hogy végén ez majd változik, hiszen biztosítanunk kell, hogy bizonyos forrás rendelkezésre álljon, de most nem kérek több pénzt, jelenlegi pénzellátottságunk kielégítő. Még az ICAO ra is rákérdeztek. Az ICAO-nál úgy működik a rendszer, hogy bármelyik ország, amely intézkedést tett bármilyen más országgal összefüggésben, az közé teszi ezt, hogy tájékoztatja erről az ICAO-t. Hogyha az USA mondjuk úgy dönt, hogy az ő légitársaságaik nem repülhetnek Szíria felett, akkor ez megjelenik az IKEO honlapján, és Szíria megvétózhatja ezt a döntést ami természetesen korlátozza a rendszer hatékonyságát, de azért ez jobb a semminél. Még messzebb akarunk menni, hiszen az ICAO jellemzően egy reagáló rendszer, amikor egy, egy, születik egy döntés egy államban, közzé teszik. Mi többet akarunk, szeretnénk előre megbecsülni a kockázatokat, és már elébe menni a dolgoknak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ki úr. Köszönöm, hogy megválaszolta a kérdéseket. Természetesen azt szeretném, hogy um, ha ellátogat hozzánk, akkor az uh, ne ilyen uh, uh, tragédiák kapcsán történjen. Továbbra is kommunikálunk természetesen, de jó lenne, nem lennének ilyen ügyek. Uh, voorzitter, via u een vraag aan de IKI. Elnök úr, közelmúltban az Európai Biztos közé tett egy jelentést. Kérdezem, hogy a, itt a képviselők is hozzáférhetnek -e ez a jelentéshez. Yes, it is. Igen. Fent van a honlapon, meg kell néznie, ott megtalálja. Még egyszer nagyon köszönöm, és minden jót! So, ich glaube, wir können jetzt in unserer Tagesordnung fortfahren. Azt hiszem, folytathatjuk a napi rendel. És akkor rátérünk az Európai Bizottság szolgálatainak a vasúti zajszint csökkentésre vonatkozó mm, tanulmányának bemutatására. Meg is adom a szót a szakértőnek, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és itt lehetek. Nagyon fontos ez a téma, és nyilván azért jöttünk, jöttem, hogy a vasúti zajszinttel kapcsolatban beszámoljak. Nyilván önök is tudják, hogy az évek során újra és újra felmerült ez a téma, további politikai fellépésre van szükség. Most a múlt év végén egy munka dokumentumot készítettünk, és a különböző elemeket összekapcsoljuk, amelyek ezzel az aspektussal kapcsolatosak. Nagyon röviden foglalom össze a, e, ezt a beszámolót. Egy kétoldalas összefoglalót átadtunk a titkárságnak, és ebben látják, hogy melyek a legfontosabb témák. A zaj a leginkább elterjedt közegészségügyi probléma, és ezért gondoljuk azt, hogy további lépésekre van szükség a vasúti ágazatban, hiszen tudjuk, hogy az emberek jelentős részére eh, káros hatása van a vasúti zaj. Ez tagállamról tagállamra különböző szintű lehet ez a probléma, de amit látunk általánosságban az az, hogy mindenütt egyre növekszik eh, az ezzel kapcsolatos eh, aggodalom. A munkadokumentum végigveszi, hogy eddig mire került sor, milyen lépésekre került sor, és javaslatokat tesz a követ, további intézkedésekre. Két fontos téma, az egyik a, az új vagonok lassú átállása erre az új technológiára, illetve a a csendes fékezési mechanizmusra. Ez a leghatékonyabb módja annak, hogy ezt a problémát megoldjuk. Egy vagonnak az életciklusa 40-50 év, úgyhogy önök is látják, hogy nagyon sokáig tarthat, míg az összes vagon lecserélődik. A második aspektus az az, hogy az Európai Unió különböző országaiban különböző szintű a probléma, és nem szabad, hogy tovább fragmentálódjon az ágazat, amely egyébként még mindig nagyon hátrányban van a technikai eh, típusú eh, vagy jellegű akadályok eh, miatt. Megvizsgáltuk a Készítettünk egy hatástanulmányt, ez a hatástanulmány rendelkezésre áll, különböző szenáriókat vizsgáltunk meg. Ennek az eredménye az, hogy folytatjuk az intézkedések, különböző intézkedési csomagok összeállítását a legjobb intézkedési lehetőség az a pénzügyi támogatás, amit a régi tenté rezsimben adtunk, és most a SZEF-ben, illetve a regionális alapokban adunk, és próbáljuk, próbálunk segíteni az ágazatnak abban, hogy a vagonok lecserélését megvalósítsák. A SZEF-en keresztül adtuk 20 milliót, illetve egy újabb 20 millióra kerülhet sor az idén a regionális programban. Ezen kívül láttuk, hogyha a tagállamok nemzeti programokat állítanak össze, ezeket eh, a versenyhatóságok pozitívan értékelik. Már két tagállam kapott kivételt, kivételes elbánást a versenyhatóságtól annak érdekében, hogy a retrofitet felgyorsítsák. További aspektus a egy ösztönző intézkedéscsomag bevezetése, illetve ez már létezett a Recastban is, és ez lehetővé tenni azt, hogy a a vágányokhoz való hozzáférés illetékre kivetett illetékekben egy differenciálódás valósuljon meg, annak érdekében, hogy a csendes vagonokat ösztönözzék. Tehát azok a vagonok, amelyek ilyen csendes fékkel nincsenek felszerelve, és emiatt zajosak, ezek magasabb illetéket fizethetnek. Ez is egy kulcsfontosságú gazdasági ösztönző lenne a szolgáltatóknak arra, hogy a retrofitet felgyorsítsák. A technikai szinten a korábbi standardet is lehet a korábbi standardeket, illetve interoperabilitási specifikációkat is lehet használni. 2005 óta progresszív módon már az a rendelkezés hogy minden új vagon egy maximum zajkibocsátással rendelkezhet. Néhány nap múlva önök fognak, önök is szavazni fognak a negyedik vasúti csomagról, ennek a technikai pilléréről, és itt ebben is egy kötelező retrofit merül fel, és ez azt jelenti, hogy nem csak az új flottát, flotta kell, hogy csendes vagonokból álljon, hanem a meglévő régebbi vagonok retrofitjét is meg kell gyorsítani. Ezt igyekszünk minél gyorsabban mm, előrevinni Németország, Hollandia, Franciaország, Ausztria nemzeti tervekkel áll elő, világos ütemtervel, és azt gondoljuk, hogy talán a jövő év elején el tudunk fogadni egy intézkedést, és a Horizon 2020-as programban lenne tehát egy maximális plafon a zajos vagonokkal kapcsolatban, illetve ezek forgalmával kapcsolatban. Ez persze bizonyos feltételekhez lenne kötve, azok a vagonok, amelyek nem felelnek meg a szabályoknak, ezeket csak olyan területeken lehetne használni, amelyek nem sűrűn lakottak. Így tehát egy kicsit több időt lehetne biztosítani egy, egyes országoknak, amely országok esetleg nem igazán érintettek, mert mondjuk a vasútvonalak ott vezetnek, ahol nem lakik olyan sok ember. Tehát vannak közvetlen és közvetett pénzügyi ösztönzők, és most ezzel a világos retrofit intézkedéssel döntő jelentőségű és nagyon e, egyértelmű eszközzel rendelkezünk, amely egy sok éve napirenden lévő témában jelentős előrelépést hozhat. Köszönöm szépen a bevezetőt, és Van úrnak adom el a szót. E, Elnök úr, ahogy ez lenni szokott, ismételten egy világos tájékoztatót kaptunk Onidi úrtól, de mégis egy kicsit azért kételkedem. Mi is történik itt igazából? Kaptunk egy szép papírt, nincs aláírva. Valaki azt kérdezte, hogy ez egy lobby társaságtól érkezett? Pedig ez az Európai Bizottságtól érkezett? Ez a legnagyobb lobbycsoport Brüsszelben, ez így van. És persze a parlament nyomására is történt az, hogy ezt a kis tájékoztatót kiadták. Szerintem a DJ Move minden web oldalán ezt majd egyértelműen közreadják, mint a cselekvési tervet, de mit telik ilyen sok időbe? Ez a központi kérdés. Az elnök úr a vonatok zajáról beszél, illetve a biciklikről, de a vonatok zaja most a témánk, de azért egy kicsit azért én egy kételkedem ebben, lehet, hogy talán ezt el tudja oszlatni a vendégünk. Két millió az első szefkuban, a már és 20 millió a másodikban. Összesen ez majd 40 millió lesz, ha jól letettem a harmadik kérdésem mi a kapcsolat a vagonok, a tehervagonok, illetve az infrastruktúra között. Mert az a benyomásom, hogy az infrastruktúra esetében néha gyorsabban megy a jobb zajvédelem, mint arra várni, hogy majd kicserélik ezeket a tehervagonokat. Azt is olvastam, és ez a negyedik kérdésem, ezt is hallottam, hogy lesz még egy vizsgálat, együttműködnek az Európai Vasúti Ügynökséggel, és így az Európai Bizottság eh, így szeretné elvégezni a szükséges eh, vizsgálatokat. Most akkor ki mit fog csinálni és mikor? Danke sehr. Jetzt Peter van Dalen. Köszönöm szépen, Peter van Dalen. Elnök úr, köszönöm szépen Onidi úrnak a tájékoztatóját. A vasúttal az a probléma, hogy itt egy acél érintkezik az acéllal, lehet, hogy néhány decimelt vissza lehet ö, csökkenteni, de mégis marad azzal. Én értem azt, amit elmondott Onidi úr, hogy nem akarnak egy óriási lépést megtenni. 200 éve van már vasút. Tehát kb. 200 éve volt az első vasútvonal Angliában is. Hát remélem, hogy a változtatásokra nem kell 200 évet várni. Emlékszem, hogy amikor először voltam a metróban, Párizsban, akkor pozitívan meglepett az, hogy milyen volt a... én értem, hogy nem akarnak egy óriási lépést tenni, hát azért mégis. Második kérdésem, van még egy eh, más formája a vasúti zajnak, ami gyakran előfordul, ez pedig eh, az a zaj, ami akkor következik, amikor kisiklik egy vonat, és ezt lehet hallani. Ez rövid ideig tart csak, de ez is egyfajta zaj, ami a kisikláskor keletkezik. Két héttel ezelőtt feltettem kérdést a kisiklás detekciós rendszerről. Ez egy olyan rendszer, amelyen fel lehet szerelni a vagonokat, és amikor kisiklik a vonat, akkor nagyon gyorsan le tudja állítani a mozdonyvezető a vonatot, mert a kisikláskor gyakran előfordul az, hogy nem veszi észre a mozdonyvezető azt, hogy a vagon kisiklott időben, és ez nagy károkat eredményezhet az infrastruktúrában. Tehát két pontom volt, elnök úr, miért nincs óriás lépés, és a második pedig ez a kisiklásvédelem. Pável Telicska. Uh, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Edi úrnak. Én is nagyra értékelem ezt a bemutatót. Rövid volt, de teljesen világos. Egyik fontos téma az egyik kérdésemre már megadta a választ, úgyhogy még egy, csak a másikat tenném fel. Most innen hova megyünk tovább? Önök szerint lesznek-e iránymutatások ezen terv végrehajtására? Talán, hogyha ezzel kapcsolatban egy kicsit pontosabb információt kapnánk, az jó lenne. Péter Lundgren következik. Köszönöm szépen! Én szeretnék kitérni egy témára, amiről akkor beszéltünk, amikor Finországba mentünk a küldöttséggel, és találkoztunk néhány emberrel, eh, amikor megnéztük ezeket a eh, fékblokkokat, ezek biztonsági kockázatot, illetve biztonsági kérdést vetnek fel Finországban, illetve Svédországban, mert rengeteg a hó, és Skandinávia eh, északi részén annyira alacsony a hőmérséklet, hogy ezek a, ezek a fékblokkok nem működnek. Hogyha kötelező érvényű jogszabályokat alkotunk ezen fékblokkokkal kapcsolatban, akkor ezek eh, nem, nem hozhatunk olyan jogszabályt, ami biztonsági kockázatot jelent. Karim Adeli, köszönöm szépen a bemutatót. Nekem több kérdésem is lenne. Az első Amit ön mondott, ez jó irányba mutat, de hogyha megvizsgáljuk az, hogy mire van ehhez szükség több pénzre, több eszközre, és amikor eszközökről beszélünk, azok pedig a közös normák. Az első kérdésem, amit szeretnék feltenni, az az, hogy az Európai Bizottság jegyzetében nem igazán látom, hogy mit lehet itt még tenni, hogy nem igazán lehet látni azt, hogy melyek Európában a leginkább érintett zónák. Ez kulcsfontosságú lenne pedig, az Európai Bizottságnak itt lépnie kellene. Van-e valamilyen térkép ezzel kapcsolatban, ami ezeket a zónákat megjelöli? A második dolog a, a hangos vagonoknak az érzékeny zónákba való beengedése, hát pontosan ezt kellene tisztázni, mert a jelentésből ez nem derül ki, hogy ez hol lenne. Aztán hogyan tudják a kapcsolatot a a teherszállítás modernizációja és az alszint csökkentése között létrehozni, mert gyakran a kettő együtt nem mehet. A zaj csökkentése normákkal, ez az, hogy napokat határoznak meg, hány éjszakán, hány napon lehet, mehet a teherszállítmány, és ebben általában inkább az MV DJ lenne felelős, önök velük együtt együttműködnek-e? Hát ennyiben hagynám előre, de millió más kérdésem lenne. Danke sehr, jetzt Kielen. Köszönöm szépen, Meyer Kielen következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a technikai interoperabilitást illeti, ez rendkívül fontos. A különböző problémák, a különböző tagállamokban különböző problémák merülnek fel, és eh, én azt gondolom, hogy Péter Lundgrent is említ, támogatnom kell. Nem csak arról van szó, hogy itt egy modellt találjunk, amely mindenki számára jó. Ez szerintem nem lesz, nem fog működni. Teret kell engedni a nemzeti megoldásoknak is. Nálunk Finnországban a zaj önmagában nem probléma, hiszen a vasúti vonalakat erdők veszik körül, a vasúti igazgatóság illetve a vasút társaság igazgatója megállapította, hogy zajok nem, panasz nem érkezett, viszont ez a fékblokk, ez nagy problémát jelent, a fékutak nagyon hosszúak, felmerül a kérdés, hogy akár a vonatok ki is siklanak, hogyha mindenkire ugyanazokat a szabályokat kell bevezetni, amelyek viszont nem működnek minden feltétel mellett, így nem tudjuk a lehető legjobb e, problémát megoldani. Mi nagyon is jól ismerjük a helyzetet kollégámmal Svédországban és Finnországban, és az Európai Bizottság képviselője arra emlékeztetett, hogy Svédországban ezeket a kompozit fékeblokkokat tesztelték. Most szeretnék még egyszer utalni arra, hogy Svédországban is az a helyzet a leghidegebb teleken, Svédországban nem működött, a modern technika Finnországban azonban működött, a tradicionális technika a leghidegebb térben is, a legnagyobb hóban is. Úgyhogy ezért tenném fel a kérdést, hogy az Európai Bizottság foglalkozik-e majd ezzel a problémával is, hogy ezen a, ebben a kérdésben ne kerüljen arra sor, hogy túlszabályozzunk konkrét lehetőségeket kell biztosítani továbbra is a különböző ö, tagállamoknak, hogy megfeleljenek a saját adottságaiknak és elvárásoknak. A második kérdésem hogy az, hogy ez a téma annyira nehéz, hogy ez nem lehet a vasúti csomag négyes pillérében kezelni? Mert olyan sokáig volt nyitva ez a téma, és ezt a problémát már akkor is ismerték. Köszönöm szépen, Ertuk képviselő következik. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Onili úrnak a jelentés bemutatásáért, vagy a munkadokumentum bemutatásáért, de azt gondolom, hogy ez az eljárás nem eléggé ambiciózus. Azt hadd mondjam ki világosan, az a véleményem, hogy már előbb is, korábban is sikerülhet a célt elérni. Most nem, csak, nem akarom a német példát senkire ráerőltetni, de hadd mondjam el, hogy már ebben az évben mind a magán, mind a közszférában a gördülő állomány 50%-át fel fogjuk szerelni, és 2020-ra legalábbis Németországban ez a dolog lezárul. Persze vannak a különböző országok között különbségek, de persze azt is tudnunk kell, hogy van sok más ország, amelyekben eh, nincs olyan sok, nem olyan nagy a vagon eh, flotta, amit eh, fel kellene szerelni. Úgyhogy ezért vagyok azért csalódott az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatban háromszintű rendszer, ami főleg védelmébe veszi azokat az országokat, amelyeknek ráadásul nagyon kiterjedt a közúti hálózata. Hát pedig pontosan ezek azok a lobbik, amelyek ezen a területen is aktivizálták magukat. Onidi úr, ezért én azt kérném, hogy ambiciózusabb célokat határozzanak meg. Svájc Svájcban 2020-ra ez a zajszint probléma megoldódik. Egy másik kérdés az Európai Unióban egyes országokat megpróbálnak egy kicsit védeni, ösztönzőket adni nekik. Mi tart vissza bennünket attól az Európai Uniótól, hogy hát ugye ismerik a um, roncs vitát, és mi lenne, hogyha végig gondolnánk azt, eljátszanánk a gondolattal, én tudom, hogy már ez felmerült, Hogyha erről ezzel kapcsolatban pozitív a vélemény, eh, akkor meddig, dolgo, meddig tudja kidolgozni az Európai Bizottság a javaslatot. Másik pedig a DG Competition, tehát a verseny főigazgatóság is eh, belemenne-e eh, ebbe a megoldásba, tehát a prémium bevezetésébe. Köszönöm szépen, Kosicka képviselő következik. Köszönöm szépen. Ami a zajszint csökkentést illeti, ez nagyon fontos, meg kell valósítani, mert ez a ez a közegészségügy szempontjában nagyon fontos, azonban nem szabad a gyereket a fürdővízzel sem kiönteni. Keveset beszélünk a költségekről, hatalmas költségek merülnek fel. Az Európai Bizottság végig gondolta ezt összesen, milyen költségekkel számolunk, hogyha ezeket a fék, fékeket ki kell cserélni, ezt megvizsgálták? Volt már ezzel kapcsolatban hát valamilyen vizsgálat? Kelet-Európában, illetve Közép-Európában és Nyugat-Európában különböző vagonok működnek, a költségek ennek megfelelően különbözőek lennének. Nekem az a véleményem, hogy ezeket a költségeket több milliárd euróra ezek a költségek több milliárd euróra rúgnának a, hatá- a hatékonyságát, e, ennek az intézkedésnek végig gondolták, elemezték, hogyha új vagonokat kell vásárolni, le kell cserélni ezeket, a mozdonyokat ki, le kell cserélni. A vasúti ágazat versenyképességének növelése persze fontos, de mellett itt van még a fehér könyv kérdése is. Itt a szolgáltatóknak, illetve a szállítóknak is elég magas költségeket kell fizetniük és mi a helyzet egyéb aspektusokkal például a hálózat sűrűségével kapcsolatban teljesen különböző a hálózat sűrűsége az különböző országokban. Mások az adottságok. Elhangzott már ez is, hogy vannak olyan országok, ahol egészen messze vezetnek a vasútvonalak a településektől, ott nem olyan nagy a probléma, és kisebb az egészségre való káros hatása zajszinttel kapcsolatban. Úgyhogy én szeretnék utalni még egyszer a fehér könyvre, illetve az időtervre, ütemtervre. Köszönöm szépen. Köszönöm. Csak Foster. Uh, well, thank you, Chairman. I think I'm going to... Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarom ezt a uh, bulit itt uh, elrontani, de nem értem, hogy miért kell európai pénzből um, retrofitet támogatni mi a helyzet a, má, a magánágazattal? Az Egyesült Királyságban már magán tulajdonosok vannak. Nem kaptam ezzel kapcsolatban semmilyen információt. 12 évig beszéltünk a közúti zajról, beszéltünk a, a légi közlekedés által kibocsátott zajról, de a vasút zajról nem beszéltünk hogyha valaki vasút mellett lakik, persze az hangos, de itt maguk a vasútársaságok felelősek ezért. Erre akarok kiukadni. Hogyha retrofitre van szükség, akkor esetleg valami általány rendszerben lehetne gondolkodni, de ezt a pénzt hogyan fogják felosztani? Én, nekem soha senki nem panaszkodott. Én egy vasúti, vasút állomás mellett laktam, a házam alatt ment el a vasútvonal, soha nem volt semmilyen panasz, de persze hát ez változhat helyről helyre. Nem akarok cinikus lenni. Van Németországban valami tartományi probléma ezzel kapcsolatban? Azért merült most ez? Mert én eddig nem hallottam erről a témáról. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem kell foglalkozni vele, azonban nem látom azt, hogy be azt, hogy európai pénzt használjunk fel a retrofit megvalósítására a vasúti vagonok esetében. Hogyha az Egyesült Királyságban például, ha olyan ez a helyzet, mint az Egyesült Királyságban, eh, a, hogy magánkézben vannak ezek a társaságok, hát akkor, akkor ki fogja meghatározni, hogy a költségvetés mekkora részét kell erre költeni? A tagállamok ebből mennyit kapnak? És hogyha nem privát cégekről van eh, szó, akkor, van, akkor az egy másik helyzet. Azt hiszem, hogy nagyon sok kérdés merül föl, eh, amelyekre nem kaputunk választ, és az én véleményem szerint eh, persze a, a zaj szintű csökkentése fontos, főleg, hogy az emberek városi vagy nagyobb népsűrűsége rendelkező helyeken laknak, de hát a vasútársaság feladata ezt megvalósítani, és nyilván én nem támogatom semmilyen költségvetésből, az európai költségvetésből sem ennek a problémának a megoldását. Én nem látom, hogy ez annyira nagy probléma lenne. És van egy másik téma, két másik országgal kapcsolatban, ahol, ahol az időjárás, nagy problémát jelent, és olyan területeken mennek több száz mérföldön a vasúti vonalak, ahol senki nem lakik közel távol, úgyhogy nem igazán látom, hogy hogyan fog ez megvalósulni. Nem igazán bízom a jó megoldás abban, hogy ez jól fog működni, és nem fogom támogatni sem ezt a javaslatot. Dominik Riké. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez nem igaz, hogy nem sikerült gyorsan csökkenteni a zajszintet Franciaországban. Az SNCF-nek köszönhetően 30%-os csökkentésre került sor. Valahogy máshol, máshogy kezeljük mi a dolgot. De van itt egy másik kérdés, mégpedig az, hogy az új fékrendszer bevezetésével mi a helyzet, amelyet a görülő állományra vezetnénk be. Ez nem csak egy nagy beruházási költség, de fenntartási költség is, erről nem beszéltünk eddig, pedig ez fontos téma, azok a társaságok, vasúti társaságok, illetve a vagon tulajdonosok, ami gyakran nem esik egybe, hogyha ezt az új rendszert használják, pénzügyi ösztönzővel, vagy nem pénzügyi ösztönzővel, vezetik ebbe, vagy nem, de a fenntartásnak is vannak költségei. Tehát van itt a, egy fenntartási költség, ami eddig nem merült föl. Erről is beszélni kell. Kérdés, hogy ezt az európai, parlam, az európai költségvetés viselje, vagy nem. Illetve éves beruházási szintről van itt szó, tehát nem csak egy egyszerű beruházásról, ez, ez hogy fog megjelenni a költségvetésben, és ki fogja fenntartani azokat a vagonokat, és milyen pénzből, amelyek a retrofiten átmentek. Ja, ich habe mich jetzt auch nochmal... Én is szeretnék kérdezni, meglepő módon, akik eh, ismerik ezt a témát, mert tudják, hogy 10-20 éve foglalkozom. Ó, nem, nem láttam önt, nem láttam önt. Mindjárt akkor. Még emlékszem arra, hogy eléggé egyedül voltam akkoriban, de azóta már történtek dolgok, és végezetül eh, sikerült eh, a zajcsökkentésért többséget találnunk a parlamentben. Sikerült azt elérnünk, hogy a gödlő állomány esetében van egy közös finanszírozás, nehéz volt ez, de ezt elértük, van egy transeurópai hálózat, 60 milliót adtunk erre a költségvetésből, a vállalatok ezt alkalmazhatják. Most akkor hol van a konfliktus? A fő konfliktus mindig is a pénz volt. Elmondhatom, hogy senkit nem idegesít az, hogy 10 milliárdot fektettünk be európai pénzből azért, hogy zajvédelmi falakat emeljünk. Berlinből jövök, hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy állandóan falak mellett kell utaznom, de én nem akarom mindenhol ezt látni, szeretnék kinézni. Több tíz milliárdot költöttünk erre. És az új vagonok esetében már egyértelmű, hogy ez meg lehet csinálni, technikai az nem probléma, csak a politikai akarat kell hozzá. Az 50%-ban határokon átnyúló közlekedés esetében is közös megoldásra van szükség. Mibe kerül az, hogyha a már meglévő vagonok 80%-át felszerelem ilyen technológiával? Mennyibe kerül? 1,2 milliárdba. Tehát 6,6 milliárdot megtakaríthatnánk, hogyha így járnánk el, és nem kellenek a nagy magas zajvédő falak, letük, leküzdenénk a zajt ott, ahol az keletkezik, és itt igazából csak a végrehajtásról, az ütemtervről van szó. Svájcban 2020-ig ezt már elintézik, és nagyon sok közlekedés megy keresztül Svájcon, azt is mondhatják, hogy megkerüljük Svájcot. Ezt láthattuk azt is, hogy a közúton ez történt, inkább 100 kilométert tesznek az ember, csak ne kelljen Svájcban úti díjat fizetni. Tehát megvannak a lehetőségek, pénzt tudnák megtakarítani, időt és hatékonyságot is. Tehát igazából ezzel mindenki nyerne, de pontosan a, ez a, mindenki számára nyertes helyzet a legnehezebb politikában. Én mindenképpen támogatom az Európai Bizottságot abban, hogy ezt megtegyék. 50%-a Németországban, akkoriban erről beszéltünk 5-6 éve, nem csak egy vállalat van, amely ezzel tudna foglalkozni. A Deutsche Bahn sem támogatta ezt, most már sok vállalkozás van, sok munkahely jött létre, ez már virágzik, és hogyha megkérdeztek volna 5 évvel ezelőtt hogy gondolja azt, hogy 50%-ban fel tudják szerelni a vagonokat egy ilyen szerkezettel, akkor nem gondoltam volna, pedig ez megtörtént. Ez azt jelenti, hogy ez lehetséges, és természetesen a legfontosabb folyosó a teherszállítás szempontjából az a e, Genova-Rotterdam e, folyosó. Ez a rajna mellett fog haladni, az új folyosó is majd még a Deutsche Bahn vezetője is elment oda, és azt mondta, hogy tényleg valóban a zaj nem elviselhető. Az emberek nem tudnak már azon a szakaszon aladni. Korábban az a terület turisztikai központ volt, most már senki nem akar oda menni. Persze vannak olyan emberek, akik tudnak az, a sín mellett is aludni, hát én nem ilyen, ilyen vagyok, én nagyon szeretem a vasútot, de a vasútnak csak akkor van perspektívája, hogyha a zaj problémáját megoldja, és szerintem gyorsan meg kell oldanunk. Én üdvözlöm, nagyon gyakran kritizálom Németországot, főként a közlekedés miatt, de ami a koalíciós szerződésben van, az az, hogy 2020-ig meg kell ezt valósítani. Elmondhatom azt, hogyha egy ilyenfajta szerkezettel szerelik fel a vagonokat, akkor nem csak pénzt, energiát is megtakarítanak. Tehát igenis befektethetünk, lehet, hogy jelenleg kicsit drágának tűnik ez, de hosszú távon nagyon sok pénzt spórolunk meg ezzel. Tehát pénzügyileg ez egy nyertes helyzet, és nem csak a vállalatokról van szó, hanem a tájról, amelyet elcsúfítanak ezek az alvédelmi falok, mindenkinek joga van ahhoz, hogy jól tudjon aludni, és csak aki jól alszik, azt tud jól dolgozni. Tehát összességében ez egy olyan befektetés, amely nem csak az állampolgárok javára válik, hanem az iparnak is, és az Európai Unió egészségének is, és a vasúti közlekedés számára is jó ez, hiszen ez a legkörnyezetbarátabb közlekedési mód. Én szeretném, hogyha az Európai Bizottság ambiciózusabb lenne, és 2020 tűznék ki célnak. Vannak olyan országok, ahol többet kevesnek, vala, fizetnek valahol kevesebbet, szerintem a felhasználónak kell fizetnie, tehát aki többet használjanak kell fizetnie. Most még a kolléganő utána pedig visszadom a szót, tessék. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Persze nagyon fontos az, hogy figyeljünk a zajra, ami a közlekedésből fakad, és ez nagyon felelősségteljes lenne a vasutasságok, a hatóságok részéről az, hogyha foglalkoznának ezzel a problémával, és nem lenne tulaj a lakóterületek környékén. Hogyha ezt csökkenteni próbáljuk ezt az alt, akkor azt költséghatékonyan kell megtennünk. Szerintem ott kell koncentrálnunk, ahol valóban nagy probléma a zaj. Nem minden területen probléma ez a vasúti zaj. Az Európai Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy nemzeti programokat hozzanak létre, amelyel újonnan felszerelnék kompozit fék tuskóval ezeket a vagonokat, és nálunk az északi országban ez nem használható ez a kompozit féktuskó. Ezeket teszteltük, nagyon nehezek a telek nálunk, sok a hó, a jég, és a hó és a jég, ez pontosan a kompozit fék tuskó körül gyűlik össze, és ez töréshez vezethet. Ez azt jelenti, hogy ez nem biztonságos. Szeretném, hogyha az Európai Bizottság tudná ezt a problémát. Amikor Finnországban jártunk a Transzalbizottsággal, akkor vonattal jártunk ott Finnországban, és akkor is hallhattunk erről a problémáról, és aggódtak ezen terv miatt, mert tudják, hogy ők sem tudják alkalmazni, tehát a skandináv országokban ez nem biztonságos. Igen, köszönöm szépen, Péter Lundgren. Igen, köszönöm szépen az előttem szóló filmkolléganővel egyetértek. Csodálatosak ezek a megoldások, ahol működnek, de legyünk realisták, ez nem mindenhol alkalmazható. Az északi országokban ez nem lehet használni, mert ez biztonsági problémákhoz vezet. A finn vasúttársaságtól is információt kaptam, ők is így gondolják tehát mindenképpen kivételeket kell itt teremteni biztonsági okokból, elnök. Rövid megjegyzés, mielőtt még ö, hozzászólnak. Hogyha hát, a légitársaságok mindig 30 milliárdot kapnak a adófizetőktől a kerozin ö, ö, miatt, de hogyha nincs egy európai megoldás, és nemzeti megoldásokat hozunk létre, és Németországban azt mondják, hogy 2020-ban vége ennek, és mivel pont Európa közepén van Németország, lehet, hogy itt gondok lesznek a szállítással. Persze bizonyos helyzetekben, amikor a biztonságról van szó, akkor más megoldást kell találni, de nem azért, mert van egy probléma valahol, akkor nem szabad, nem szabad ezért behunni a szemünket és semmit nem tenni. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a különböző hozzászólásokat és köszönöm szépen a különböző álláspontokat, amelyeket hallhattunk. Ez mutatja, hogy mennyire nehéz a kérdés. Úgy vélem, hogy mindenképpen európai megközelítést kell alkalmaznunk itt, mert sajnálatos módon nagyon bonyolult ez a helyzet. Ez idáig sikerült megőrizni a belső piac integritását a vasút tekintetében, bár bizonyos tagállamok, de bizonyos helyi hatóságok is próbálták ezt megakadályozni. Számomra ezt mindenképpen el kell kerülni. Rendkívül nehéz létrehozni a vasúti szektorban egy belső piacot, nagyon nehéz a vasúti teherszállítást elősegíteni, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne jöjjenek létre újabb akadályok, amelyek drasztikusan csökkentenék a vasúti teherszállítás esélyeit. A szektor nagyon sérülékeny, és pontosan ezért vizsgáljuk meg a lehető legköltséghatékonyabb módokat arra, hogy csökkentsük ezeket a problémákat. Ezért jött létre ez a hatástanulmány is, ezért vizsgáltuk meg azt, hogy a retrofitnek milyen hatásai lehetnének. Figyelembe vettük a karbantartási aspektust is, megpróbáltuk rámutatni a teljes életciklus során a költségekre, de mindezek ellenére arra a következtetésre jutottunk, hogy jobb az, hogyha van egy szoros ütemterv, a teljes flotta retrofitja szempontjából, mert ezeket a flottákat a teljes Európai Unióban alkalmazzák. Nagyon nehéz korlátozni ezeket, a flotta részét korlátozni bizonyos területekre. Mindemellett az önök hozzászólásaiból az derült ki, hogy arányosnak kell lennünk. És pontosan ezért én úgy gondolom, hogy, hogy ha ez a fék tuskó gondot jelent a biztonság szempontjából, én nem láttam még erre vonatkozó bizonyítékot, az Európai Vasúti Ügynökség sem mutatta azt be, hogy ez valóban extrém körülmények között biztonsági problémát jelent, tehát mondjuk téli körülmények között, vagy akár extrém meleg körülmények között, de hogyha tényleg ez így van, akkor természetesen megvizsgáljuk ezt, figyelembe vesszük ezt, és akkor lehetséges módon delegációt lehet kapni. A másik derogáció, ami lehet tövé válhatna, az az lehetne, hogy ki lehetne terjeszteni a végrehajtás idejét, és ez attól függene, hogy kihat az ott élőkre, vagy sem. És lehet, hogy a flotta egy részét lehetne csak ezekre a területekre küldeni. Tehát erről még beszélni kell, Beszélni kell a helyi hatóságokkal is. Vannak, te, vannak térképeink, volt egy ilyen kérdés is, hogy hol vannak az érzékeny területek, vannak ilyen térképeink, és ezeket a térképeinket majd belefoglaljuk az általános tenté térképbe, ezt majd Rotterdamba fogjuk előterjeszteni. A zajt mindenképpen akadályként tekintjük. Vannak-e alternatívái a kompozit fék tuskóknak? Igen, vannak. Úgy gondolom, hogy az elnök nagyon jól elmondta azt, hogy milyen korlátozásai, korlátai vannak a zajfalaknak, és igaza is volt, ugyanis ez sokba kerül, de a különböző alternatívákkal kapcsolatos munka nem zárult még le, és ezt belevontuk a innovációs és kutatási tevékenységünkbe. Megvizsgáljuk a vagonok dimenzióját is, hogy milyen más módszerekkel lehetne nagymértékben csökkenteni a vagonok zajkibocsátását, de megvizsgáljuk az infrastruktúra oldalát is. Itt már megvan a lehetőség arra, hogy megtegyünk amit, ez úgynevezett grinding, ezáltal jobban fel lehet fogni a keletkezett zajt bizonyos módszerekkel, amelyeket a sínpályán hozunk meg. De az nem mindig elegendő, és pontosan ezért kérjük azt, hogy ezeket a féktuskókat cseréljék le. Telicske új iránymutatást kért a tervvel kapcsolatban, hogy hol állunk most, Pontosan ez volt a mai találkozónk hátterében. Örülnék, hogyha ezen találkozó után és a nemzeti hatóságokkal lefolytatott tárgyalások után is sikerül majd egy precízebb ütemtervet létrehozni, és az intézkedéseket is majd jobban fel tudjuk vázolni. Az általános ütemterv tekintetében a jelenlegi ütemterv az az volt, hogy 2020 a svájci döntés, a, jól tudom, a németek is körülbelül egy ilyen pontot határoztak meg, tehát mindenképpen ezért kell a lehető leggyorsabban eljárni az európai megközelítés esetében is, hogy mindenki ehhez tudjon igazadni, és ne hozzunk létre plusz problémákat. Persze megvan a lehetőség arra, hogy csökkenteni lehessen, derogációkat lehessen adni, objektív kritériumok alapján. Tehát például a népességet hogy érinti ez, vagy ha esetlegesen biztonsági e, problémák merülnek fel. Összességében Fandenkamp úrnak mondom, hogy ezen egy oldal célja az az volt, hogy nagyon rövid tájékoztatást kapjanak, de ugyanez van a levélben is, amit az Európai Bizottság küldött az elnöküknek, ugyanezben a hatástanulmányban ez tükrözi azt az általános szándékot, amit az Európai Bizottság már szóban is kifejezett, hogy ezzel kapcsolatban szeretnének előre haladni. Remélem, hogy a tenté napokon Amsterdamban lesz majd egy nyilatkozat, Rotterdamban, Rotterdamban elnézést mondja a hozzászóló. Remélhetőleg ott majd sikerül összegezni a, a szektor általános konszenzusát, nem csak a tagállamok, hanem az érintett felek részéről és a szektor részéről is, és remélhetőleg sikerül egy egyetemű ütemtervet létrehozni a fékblokkok lecserélése érdekében. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Még egy perc. Igen, igen, elfelejtettem. Valóban nagyon fontos pontot vetett fel amit megpróbálunk tenni, az az, hogy megvizsgáljuk, hogy az EFSZ-t alkalmazhatjuk-e a szélesökörű finanszírozásra, a fék tuskók cseréjére. Már megkezdtük a különböző főközgatóságokból származó kollégákkal a tárgyalást erről. Megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne lehetővé tenni a, hely, a nemzeti hatóság számára azt, hogy egy tervvel álljanak elő, és hogyan tudnánk ösztönözni, hogy ezt európai szinten végezzük el. Tehát nem csak az zajt vennénk figyelembe, az zajcsökkentést, hanem azt is, hogy milyen pozitív hatással járna ez a biztonságra, illetve a környezetre, mert integrált módon tudnánk ezeket a régi vagonokat átalakítani, és ez segíthetne az iparágnak abban, hogy gyorsabban átálljon az új technológiákra. Ez csak egy elképzelés, itt nincs semmilyen fajta konkrét ütemterv, nincsen semmilyen fajta formális terv. Nagyon komplex ez a témakör, és nagyon korai még ez most. Most sajnos le kell zárnunk ezt a részt. Köszönöm az előadást, köszönöm a kérdéseket és a válaszokat is. Természetesen tovább is foglalkozunk majd ezzel a témával. De most a Turizmus eh, Task Force napirendi pont következik. I think we should start. Please take a... Kezdenünk kell, kérem foglaljanak helyet, vagy akit nem érdekel, ami most következik, az adja el a termet. So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. Következő a 13. napi rendi pontunk. Üdvözlöm a Turizmus eh, Task Force eh, manifestumával foglalkozó pontot eh, a különböző állami és magán érintetek számára készült ez a manifestum, ezt megkapták, itt a teremben is találnak még példányokat a manifestumból. Most kérjük a szakértőinket arra majd, hogy mutassák be ezt a manifestumot. Szeretném azonban előtte kihangsúlyozni, hogy határozottan üdvözlöm ezt a kezdeményezést. A Lisszaboni szerződés is eléri, hogy erősítsük a turizmust Európában, ezért az abban részvevő szereplőket mindenképpen támogatnunk kell. Azt is üdvözöljük, hogy a manifestum nagy részt lefedi azokat a prioritásokat, amiket Madridban a biztos asszony bejelentett, mint prioritásokat, és sok szinergiahatást érvényesíthetünk. Néhány a manifestummal felsorolt intézkedést itt a szakbizottságban is már megvitattuk, például a szezonális függés problémája, illetve a különböző turisztikai célokhoz való hozzáférés kérdése. Ez egy saját kezdeményezési jelentés. Izabella de Monte kolléganőnk foglalkozik a turizmus által jelentett speciális kihívásokkal, mint például a digitalizáció vagy a fenntartható turizmus. De most mindenek előtt a turizmus Task Force-ért felelős alelnökünket, Újhely Istvánnak adom meg a szót, aki részt vett a manifestum kidolgozásában. Újhely István, parancsoljon! Elnök úr, a lehetőséget is, hogy ma a manifestót megírt, aláírt, kidolgozott szakértők, szervezetek, stakeholderek, ezt bemutathatják nekünk itt az Európai Parlamentben, az illetékes szakbizottságon. És köszönet azt is, hogy elnök úr és a titkárság egyre inkább segíti, támogatja azt a munkát, amelyben szeretnénk valami egészen újat, valami konkrétat elérni itt a brüsszeli intézményrendszerekben a turizmus iparági szereplői érdekében. Elnök úrra és a titkárságra nagyban számítunk ebben a munkában, hiszen az intézmények közötti párbeszédhez is, de itt a parlamentben a politikai akciókhoz is ehhez a bizottsághoz szükség van, erre a bizottságra szükség van. Kedves képviselők és kedves vendégek, mostantól hagy mondjam így összefoglalva, hogy tisztelt kollégák, hiszen akik ebben a teremben ülünk, ugyan azért a dologért dolgozunk, mert felismertük annak jelentőségét, hogy a közvetett módon mintegy 25 millió európai munkáját, megélhetését biztosító, az európai iparági ágazatok közül az egyik legfontosabb ágazatnak, a turizmusnak a jövőben sokkal határozottabb érdekképviseletre van szüksége itt az európai intézményrendszerben. Tehát, kedves kollégák, örülnünk kell-e annak, hogy a szakmai szervezetek hosszú évek után először látványosan és nem csak egy deklaráció szintjén, hanem valódi konkrét cselekvési tervvel sikerült létrehozzanak egy közös manifestót. Igen, ennek örülnünk kell és támogatnunk kell. Örülhetünk-e annak, hogy ma a szakmai szervezetek bemutathatják álláspontjukat itt a szakbizottságnak. Igen, ez egy fontos lépés, azt gondolom, hogy erre évente sort kell tudjunk keríteni de akkor felteszem a kérdést magunknak, hogy elégséges-e csupán megírni egy manifestót, és nekünk pedig ezt meghallgatni itt a parlamentben. Nem. Ettől még nem fog változni semmi. Ezért tehát nekünk, elnök úrnak, a különböző frakciókban ülő képviselőknek bele kell álljunk egy közös akciótervbe. Ennek a kidolgozására kell, hogy felkérjük a szakmai szervezeteket. Mert akkor, amikor mi itt a parlamentben napi szinten meghallgatjuk egymástól, hogy kevés a munkahely Európában, amikor azzal győzködjük egymást, hogy Európa újra iparosítására van szükség, akkor vajon nézhetjük-e tétlenül, hogy a Juncker tervben és az arról szóló dokumentumokban meg sem említik azt a turizmust, ami egyébként az egyik legfontosabb foglalkoztató ágazat. Akkor, amikor az ifjúsági munkanélküliségről beszélünk, hogy 5-6 millió fiatal van munkanélkül Európában, hogy rosszak az átképzési rendszereink, hogy nem tudunk munkát adni Spanyolországtól Magyarországig nagyon sok fiatalnak, akkor vajon az oktatási rendszereinkkel kapcsolatos vitákban miért nem kérjük párbeszédre, konkrét együttműködésre a turisztikai ágazatot, amely a legkönnyebben tudna fölszívni fiatal munkanélkülieket, segíteni az átképzésben. És amikor például azt halljuk, hogy a turizmus az európai statisztika rendszer szerint pusztán egy szolgáltatási besorolásban szerepel, és nem iparági besorolásként, akkor talán itt van az első pont, amelyben ma megegyezhetnénk, hogy közösen el kell érjük, hogy iparági besorolást kapjon a turizmus, mert ezután könnyebben kopogtathatunk a fejlesztésekért, az együttműködésekért, és talán, ez az utolsó bevezető mondatom, talán sikerül azt elérjük, hogy az intézmények és a nemzetállamok ne kompetencia harcként áldozzák fel a turizmust, hanem közös együttműködésben jöjjünk arra rá, hogy itt kell támogatni, és az egyes nemzetállamokban vagy régiókban, különböző turisztikai destinációkban pedig learatni a gyümölcsét a turizmus együttműködésének. Ezért hívtuk meg a kollégákat, hogy erről beszéljenek, és megköszönöm a képviselőknek, hogy aktívan ebben a munkában a jövőben részt vesznek. Ezzel a mondattal adjuk át a szót most először hét szakmai szervezet képviselőjének, akik talán reprezentálják az összes többi szakmai szervezetet is. Nehéz volt 30 szervezet közül, de ők döntötték el, hogy ma kik szóljanak, és elnök úr, nem tudom milyen feladat adjuk a szót. Azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy mindannyian figyeljünk és jegyzeteljünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen új Újhely Istvánnak. Természetesen nem áll korlátlanul idő a rendelkezésre, a hozzászólók rendelkezésére 6 percben szabtuk ezt meg, a hozzászólási időt. Eduardo Santander, a European Travel Commission képviseletében, aki a manifestum elnöke kap először szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, valóban nagyon örülünk annak, hogy itt lehetünk. Ez megtiszteltetés számunkra, és a turizmus ágazat történetében ez különös jelentőségű. A turizmus a társadalmi gazdasági fejlődés nagyon fontos tényezője, több millió embernek teremt munkahelyet, és több mint 35 milliárd euró a részesedése az EU exportjában. Nagyon sok az előnye, a kulturális örökség megőrése, megőrzése, az infrastruktúra javítása, a helyi közösségek élet területének fejlesztése, amik miközben Európa továbbra is a világ legfontosabb turisztikai destinációja, sajnos veszítünk a versenyképességből. A világ más régiói országai sokkal kellemesebb környezetet teremtenek sokszor az utazóknak. Ahhoz, hogy hatékony turizmuspolitika jöjjön létre, egy közös európai megközelítésre van szükség. Figyelembe kell venni azt szektor számos területre gyakorolt hatását, a turizmus által érintett szereplők, szervezetek érdekeit, utazási irodák, vasúti, közlekedés, közúti közlekedés, az egész szállodaipar és vendéglátóipar, különböző marketing területén dolgozok, és még sorolhatnám érintettek. Ezek az érintettek egy közös nyilatkozatot, egy manifestumot alkottak meg, ez a, amiről most beszélünk, a növekedés és munkahelyek érdekében megszületett manifestum. A következő évekre szól ez. Több mint 30 ágazat, magán és állami szervezetek lettek részt a kimunkálásában. Digitalizáció, jó governance, Európa, mint turisztikai destináció fejlesztése, különböző területek összekapcsolása. Az európai turizmus szektor előtt álló fő kihívások talán ezek és ezeket a kihívásokat lehetőségé kell alakítani. Az ágazat közös hangon akar megszólalni az Európai Parlamentben is, és nagyon örülünk annak, hogy bemutathatjuk, ismertethetjük itt ma ezt a munkahelyek és növekedés a turizmus révén című manifestumokat. A Transzakbizottságban is meg kell tudni határozni azt, hogy a következő hónapokban mit lesznek az ágazat számára a legfontosabb prioritások. A tisztelt bizottság, a bizottság vezetője is Elmondta, hogy az, ez az ágazat adja teremtileg a legtöbb munkahelyet Európában. Mielőtt befejezném, szeretnék köszönetet mondani minden részvevő szervezetnek, valamint a Transzakbizottság titkárságának a kitűnő munkáért. Hülye urának külön köszönetet szeretnék mondani, hiszen Bárdel úrral, de Demonten és Kramer úrral együtt ők sok előfeszítést tettek. Köszönöm szépen. Tim Fairhurst következik a European Tours Operators Association képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Ahogy hallottuk, a Lisszaboni szerződés a 2010-es bizottsági dokumentumban a következőt mondja ki, az ágazat vállalatainak a segítése, a fejlesztésüket, a fejlődésüket elősegítő környezet létrehozása, a jó gyakorlatok és más típusú együttműködés erősítése, egy integrált megközelítés kialakítása a turizmus területén egy új stratégiai tervet szeretnénk létrehozni olyan területeken, ahol az EU-nak kompetenciája van, az egységes belső piac, vízumok, adózás, környezetvédelem, szállítás, közlekedés. Tehát a horizontális, meg, horizontális megközelítésre van szükség ahhoz, hogy egy eh, integrált eh, eh, vendégeket fogadó vonzó turisztikai környezetet tudjunk eh, létrehozni, megszabadulunk a túlszabályozástól, és eh, csak minimális duplikációkkal próbáljuk eh, szabályozni a szektort. Nagyon fontos munkahelyteremtő a turizmus szükség lenne egy turisztikai állandó bizottságra. Bár a kompetenciák továbbra is nemzetiek és regionálisak, azért az EU tudja elemezni a különböző megközelítések hatásait, segített a jó gyakorlatok cseréjében. Az ilyen helyi kompetenciákhoz tartoznak a helyi adók, vagyonadó, különböző egészségügyi élelmiszer ellátással kapcsolatos szabályozók, az önfoglalkoztatókra vonatkozó szabályok és több tagállamban nagyon korlátozó jellegűek. Az intelligensebb szabályozás az gazdaság adójövedelmeit fogják csökkenteni, viszont a mikrovállalatok és a KKV-k prosperálását segíti elő. Különösen a mikrovállalkozások számára nagyon fontos, hogy ne bát ne veszítsék el a bátorságokat, és akarjanak határon átnyúló tevékenységet is folytatni. Egy javaslatot szeretnék még ehhez hozzátenni, amit nincs benne a manifestumban. A lehetővé kell tenni az különböző terrorista merényletek után a civil hatóságok által kiadott információk cseréjét, terjesztését, hiszen gyors tényszer információra kiadását kell biztosítani minél több nyelven. A a polgári hatóságoknak sokszor más prioritásuk van, mint az, hogy 24 éven keresztül figyeljék a híreket Japánban, Kínában, Amerikában. De az EU-nak jobb válaszokat kell tudni adni, hiszen egy ilyen incidens, egy ilyen merénylet nagyon súlyos gazdasági következményekkel jár, és az egész EU-t érinti. Ilyen gyors, azonnal információ nélkül pedig a piac sokszor túlreagálja az ilyen incidenseket. A globális piaci részesedésben mérhető a turizmus sikere, hogy milyen minőségű munkahelyek jönnek létre EU és EU kívüli piacokon, azután a teljes kiadások, az exportvolumen, az Európán belüli kereskedelem, vagy a fogyasztó véle, fogyasztók véleménye a legfontosabb. Nagyon fontos, hogy az EU kívüli fogyasztók hangját is meghalljuk, valamint a helyi közösségek hangját teljesítményindikátorokra van szükség, amelyek összhangban vannak a stratégiai célokkal, jobb mennyiségi és minőségi adatokra van szükség, és ez, ezt egy, a szabályzók áttekintése elősegítheti. A retorika nem mondhat más, mint amik a tények. A, hogyha azt mondjuk, hogy kulcsfontosságú munkai teremtő a turizmus, különösen a fiatalok számára, akkor szükséges, hogy ezután jöjjenek a beruházások. A bizottság a e, Lisszaboni szerződés célkitűzéseinek a megvalósítása terén nagyon keveset, minimum, minimálisat tett csak a turizmusért, ennek meg kell változnia. A kollégák megvitatják a következőben majd a finanszírozási forrásokat. 11 különböző finanszírozási forrát van, de egyik sem kötelező használható a turizmus számára. Az EU program költségvetés, amit a turizmusra költenek, hozzáférhető, és ezt növelni kell. Összefoglalva, meg kell néznünk, hogy a szabályozási, adózási és vízum kérdéseken túlmenően mi, milyen különösen pozitív eredményeket hoz a turizmus, és ezzel összehangolódó költségvetést kell teremteni. Köszönöm szépen, Krisztián Teberán következik a Hospitality Europe részéről. Elnök úr, tisztelt Európai Parlamenti képviselők, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindannyian tudjuk a turizmus egyre fontosabb az Európai Unió gazdaságában, hiszen ez az egyik olyan ágazat, amely továbbra is munkahelyeket teremt, és hozzájárul a növekedéshez jelentősen. Európa Európában az adottságokat ismerjük, az európai turizmus egyre inkább csökken, a turizmus egyre csökken, a, illetve a világpiaci részesedésből egyre kisebb a, a neki jutó szelet, ez, szelet, ezért tennünk kell minél gyorsabban az adózási terhek, az administratív terhek nagyon fontosak, a, leg, a jogszabályalkotás nem koordinált, az adók, az illetékek helyi, európai, nemzeti szinten nem koherensek, és ezért akadályozzák a versenyképességet. Hogy az adózás hatását a versenyképességet versenyképességre e, értékelni tudjuk. A manifestó megírói azt e, kérik az Európai Bizottságtól, hogy e, gyakorlati ajánlásokat dolgozzon ki, hogy a növekedés újra beindulhasson. Másodszor értékelni kell a, megosztó gazdaság gazdasági és szociális hatásait. A megosztó gazdaság megváltoztatja a turizmust és ennek jellegét, és ebben lehetnek pozitív és lehetnek negatív változások is, mint például a fogyasztóvédelemben, illetve az adózásban, és nagyon fontos, hogy a be nem jelentett munka, munka ellen fellépjünk. Egy a Demonte jelentés után szeretnénk egy további tanulmányt készítetni ezen kihívásokkal való szembenézés érdekében. Aztán meg kell nézni, hogy a megosztó gazdaság, megosztáson alapuló gazdaság hogyan járul hozzá a gazdasághoz, mi a helyzet itt a be nem jelentett munkával, az adózási kérdésekkel, a fogyasztóvédelemmel. A Demonte jelentés azt írja, hogy a fogyasztóvédelem érdekében az biztos, biztonsági és a tradicionális turizmus ágazat biztonság, illetve egészségügyi előírásai a megosztáson alapuló turizmusra is érvényesek kell, hogy legyenek. Az átláthatóság biztosítása az online fogyasztók és üzletek számára. A fel, szabályozási kerület felülvizsgálatának keretébe kellene, hogy ez tartozzon. Az online keresés elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki megalapozott döntést hozzon. A kereső engine-ek, kereső programok semlegesek kellenek, hogy legyenek. Minden típusú reklámot vagy más hirdetést világossá kell tenni, ahogy több tanulmány is azt mutatta, a fogyasztók sokkal inkább a nem semleges hirdetésekre kattintanak rá, és nem szabad ez, hogy ezzel félrevezessük a fogyasztókat. Köszönöm szépen a figyelmüket és támogatásukat ezen problémák megoldásában. Köszönöm szépen. Bodor Ádám következik az Európai Kerékpáros Szövetség részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Európai Parlament képviselői önök a TRAN szakbizottságban ülnek, úgyhogy nyilván általában a közlekedés kihívásaival foglalkoznak. Biztosíthatom önöket, hogy turizmus szempontjából a közlekedési, európai közlekedési hálózatok nagyon jól fejlettek globális összefüggésben vagy összehasonlításban fantasztikus unique sales proposal tudnak biztosítani a turizmus ágazatában, és er, ez példanélkeli világszinten. Azonban ezt a potenciált nem használjuk ki eléggé. Amikor hosszú utakról beszélek, hosszú távú utakról beszélünk, Hadd mondjak ezzel kapcsolatban egy példát, összehasonlítva az USA-val. Hogyha szeretnék egy hosszabb vasúti utat tenni, vonatutat tenni, mondjuk eh, Csikágóba akarok menni New Yorkból, hogyha Br- akkor megveszem a jegyet. Hogyha Brüsszelből akarok Budapestre menni 1400 e, e, e, kilométerre, nem tudom egy helyen megvenni a jegyemet. És hogyha ráadásul az az őrült ötletem támad, hogy még a biciklimet is vigyem magammal, akkor aztán tényleg nagy slamasztikában vagyok. Kétszer-háromszor kell átszállnom vonatról, ez a potenciál, tehát ezt nem használjuk ki annak ellenére, hogy Európa a magas, a nagysebességű vasúti hálózatokba ruház be. Önök a Trump bizottságban ülnek, úgyhogy ösztönzöm önöket arra, hogy változtassák meg ezt. Ez a Unix Sales Proposal, proposal ez nagyon fontos a turizmusban vegyék figyelembe a látogatóknak, a turistáknak a szempontjait, amikor ezekről a beruházásokról beszélnek. Amikor közlekedési fejlesztésekről beszélünk, ne csak lineáris infrastruktúráról beszéljünk, mint a vasutak, hanem beszéljünk a határon átnyúló szolgáltatásokról is. Jegykiadás például, az tájékoztatás, promóció, amely abszolút hiányzik a látogatók szempontjából, úgyhogy ez nagyon problematikus, ez inkább el riasztja az, a turistákat attól, hogy a fenntartható közlekedési módokat használják. Egyre inkább nagyon sokan repülnek. Hogyha dekarbonizálni akarjuk a közlekedést, akkor figyelembe kell venni a látogatói gazdaságot, a visitor economy-t. Hogyha megnézik a legfontosabb fellépési javaslatokat, én azt mondom, mi azt mondjuk, hogy továbbra is a közlekedési infrastruktúrába kell beruházni, de figyelembe kell venni a lehetőséget, a, a visitor economy kilátásait határon átnyúló, de helyi és regionális szinten is. Hogyha valaki a helyi mobilitásba finanszíroz, vagy fektet be, akkor gondoljanak a parkolási helyekre, a turista buszok számára is, de gondoljanak a biciklistákra is. Gondolom nem meglepő, hogy erről beszélek. A kerékpárutak kiépítése, ez ebbe való beruházás támogatása, a turizmus szempontjából és ne csak a mobilitás szempontjából. Emellett nagy szükség van a több modális, a multimodális közlekedési lehetőségekről. Én az előbb csak a vasútról beszéltem, ha több módozatot akarok összekombinálni, hát akkor ahhoz Európának tényleg jobb stratégiára van szüksége, jobb szabályozásra, főleg a visitor economy szempontjából, és a jegykedás szempontjából is tudjuk, hogy az a, a légiközlekedés a jövőben is nagyon fontos szerepet fog játszani, de kérem, hogy készítsenek egy tanulmányt az egységes európai égbolt eh, hatásairól a turizmus ágazatról. A turizmus ágazat teljes mértékben támogatja az önök harcát, hogy több beruházást érjenek el a közlekedési ágazatban, és kérem, hogy a visitor economy szempontjait is vegyék figyelembe, amikor közlekedésbe ruháznak be. Köszönöm szépen! Én Hadd mondjam el, hogy mit közlekedési és turizmus szakbizottság vagyunk, a nevünkben is benne van tehát a turizmus. Krisztina Nyúnyez következik, a fenntartható és, komp- és versenyképes turizmus hálózatának képviselője. Köszönöm szépen elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt Európai Bizottsági tisztviselők. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a prioritásokat bemutassam a fenntarthatóság szempontjából. Az első ajánlásunk ezzel kapcsolatban az, hogy a fenntartható turizmus határon átnyúló perspektíváit szem előtt tartsuk, amikor új turizmus közleményezéseket indulunk. Természetesen a fenntartható turizmus nem új téma, de horizontális kérdés, amely az ipar minden területét magába foglalja, és az európai intézmények figyelmére érdemes. Másodszor a manifesto az Európai Bizottságot arra kéri fel, hogy határozza meg az, az prioritásait az európai turizmus indikátor rendszer bevezetésén dolgozunk a fenntarthatóság szempontjából értékelni kell az közlekedési, szállítási szükségeket, lehetőségeket. Nagyon fontos a további promóció, de ennek további támogatása, de ennek finom hangolása is, és a turizmus Satellite account való összekapcsolása. Természetesen a fenntarthatóság emellett azt is jelenteni, hogy azokat az eszközöket is tovább támogatni kell, amelyeket bottom-up kérnek, és amelyek nagy, nagy számú destinációra vonatkoznak. Meg vagyunk győződve arról, hogy amit nem tudunk mérni, ezt nem tudjuk elérni sem. A fenntarthatóság közvetlenül összefügg a versenyképességgel és az irányítással. Ez azt jelenti, hogy a turizmus politika sikeres megvalósítása bármilyen governance szinten, harmonizált, összehasonlítható indikátorokat tesz szükségessé, és benchmarkokat, a fenntarthatóság, gazdasági, szociális, környezetvédelmi dimenziókat vet fel, ezeket egységesen kell tekinteni. Harmadszor a végső felhívásunk az lehet, hogy hozzunk létre egy konkrét együttműködési programot az Európai Bizottság és a WTO között, az ENSZ WTO-ja között a célkitűzés az együttműködésben az lehetne, hogy egy hosszú távú stratégiai tervet dolgozzunk ki fenntartható versenyképes turizmus destinációk, rendszerek, technológiák és infrastruktúrák számára. Kérdésen felül áll, kétségen felül áll, hogy a turizmusnak hosszú eh, víztávú vízióra van szüksége, eh, és a véleményünk szerint a klíma és a fenntartható eh, munkahelyteremtés nagyon fontos a kultúra megőrzése, a, kézzelfogható és a nem kézzelfogható kultúra megőrzése, a helyi élet és életstílus egyédi adottságainak megvalósítása, e, energia, agri, e, foglalkoztatás, nemzetközi szervezetek e, mind-mind érintettek ezáltal a növekedés és a teremtés érdekében. Köszönöm szépen a figyelmüket! Kerstin Howard következik, az Európai Élelmiszer, Mezőgazdaság és Turizmus szakszervezetek részéről. Kedves kollégák, én most bemutatom önöknek azt, amiben megállapodtunk, sürgős prioritások a képesítések és képességek területén. Európai Szociális Jog pillért is javasoltunk nemrégiben, a képesítések, képességek és az élethosszig tartó tanulás területén. Három pontot határoztunk meg. Először is azt gondoljuk, hogy a turizmus ágazatában biztosítanunk kell azt, hogy valóban az felkínált képzések, tanfolyamok megfeleljenek az elvárásoknak, és ehhez minden érdekelt félnek az együttműködésére szükség van. Új szükségletek merülnek fel a turizmussal kapcsolatban, például az új nyelvek ismerete, kultúra ismerete, a számítástechnikai ismeretek, aztán allergiák, élelmiszerérzékenységről szóló információk, információk. A KKV-k nagyon fontos szerepet játszanak a turizmusban, nekik őrájuk külön oda kell figyelni, ami a munkatársak képzését illeti, mert gyakran nincsenek erre elegendő forrásaik. Úgyhogy meg kell néznünk a lehetőségeket arra, hogy hogyan tudunk online képzést biztosítani KKV-k számára. Nem kell újra feltalálni persze a a spanyol viasz sem, nagyon sok minden dolog e, e, európai és nemzeti szinten folyik már, megtörtént. Európai Bizottság e, három szolgálata dolgozik a kérdésen, a szociális partnerek európai és nemzeti szinten is együttműködnek. Úgyhogy amit mi fontosnak tartunk a képzés és a képességek megszerzése szempontjából, az, az hogy a, a projekt, azokat a projekteket, amelyek a képesítések és a képzések kodifikációval foglalkoznak, ezekért jobban finanszírozni finanszírozzuk, koordináljuk ezek finanszírozását. És emellett figyelembe kell venni azokat az eszközöket, amelyek már léteznek a piacon. Második dolog, mindannyian tudjuk, hogy a turizmus ágazatban nagyon sok fiatal dolgozik, nagyon sok fiatal számára ez az első munkahely, a munkaerőpiacon való megjelenés első lehetősége, tehát a ter- ter- turizmus szempontjából nagyon fontos, hogy vonza a fiatalokat a munkaerőpiacra. Azt hiszem, hogy itt meglévő eszközökre lehet építeni az ifjúsági garancia, a kísérleti projektek, az önök szakbizottsága javasolt ilyeneket. Ebben nagyon fontos szerintem minden érdekelt fél bevonása. Emellett az innovatív programok is fontosak, a képzés és a e, képesítések esetében fiatalok képzése, akik például csak egy szezonban tudnak dolgozni, őket felkészíteni arra, hogy szezonon kívül is találjanak munkát, nagyon sok munkahely létezik ezekről a munka, ezekről a, nagyon sok információ, tehát nagyon sok munkahely létezik az ágazatban, de gyakran hiányzik az információ. Tehát valamilyen munkahelyi portált, vagy munkakereső bőrzét lehetne létrehozni, ezt is meg lehetne még gondolni. Emellett nagyon fontos azt is biztosítani, hogy ne csak vonzuk az embereket a turizmus ágazatba, hanem tartsuk is meg őket ott, és mindannyian meg vagyunk győződve róla, hogy még több, eh, nagyon fontos, eh, sokat kell még tennünk a méltányos munkahelyek létrehozása érdekében, megfelelő munkakörülmények biztosítása érdekében. Köszönöm szépen, most pedig Luis Beganes Pascal kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, és eh, üdvözlöm azt a hét szervezetet, akik eljöttek ma ide. Üdvözlök minden eh, résztvevőt. Itt eh, nem csak ebben a szabadságban, nem csak a közlekedéssel, hanem a turizmussal is foglalkozunk. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, akik ezt a kiáltványt létrehozták, a szerződésre vonatkozó cikkét is figyelembe veszik, utalnak arra, hogy az Európai Unió nem rendelkezik itt kifejezett értékességgel, de megfelelő teret hozhat mindezen tevékenység részére. Úgy gondolom, hogy minden pozitív jellemzőjét kiemelték a közlekedési szektornak, illetve a turizmusnak, hogy milyen kulturális előnyökkel járhat ez, hozzájárulhat a gazdasághoz is. Én nem tudunk harmonizálni, de mégis hatással lehetünk mindazon tevékenységre, amely a turizmus területén történik. Néhány országban, például hazámban is, a fő gazdasági szektor, a legfontosabb gazdasági szektor a turizmus, és természetesen ez mindenképpen vonzó azok számára, akik munkahelyet keresnek, és úgy vélem, hogy az önök dokumentumát pont ezért is lehet üdvözölni. Jó és intelligens ez a szöveg, hogy bizonyos elemeket kiemeltek, mint például a fenntarthatóságot, erről már többször beszéltünk, úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy lényeges tényező, hiszen ezáltal a turizmus nem csak egy aspektusként kell tekinteni, hanem egy nagyon fontos tényező azért, hogy számos országban jólét jöjjön létre. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Claudia Tapadella. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék eh, a turisztikai szektornak, iparnak köszönetet mondani. Láthatjuk azt, hogy ez az ágazat milyen mértékben járul hozzá az Európai Unió fejlődéséhez. Nem akarom megismételni mindazt, ami a dokumentumban is benne van, nagyon fontos dolgokat eh, olvashattunk, egy igazi akciótervről van szó, ebből hallhatjuk, az európai turizmus hangját, viszont ezt nem veszik eléggé figyelemben az Európai Unióban, főként az Európai Bizottságnál. Ezt sajnálatosnak tartom, mert az európai turizmus nagyon sokat tesz az európai gazdaság érdekében, növeli a gazdaság növekedését, sokat tesz a profitért, a munkahelyteremtésért. Úgy vélem, hogy sajnálatos, hogy ezt nem veszik figyelembe. Még rosszabb azonban az, hogy az európai intézmények ezt az ágazatot nem megfelelően támogatják, és remélem, hogy a mai találkozó az első lépés lesz a helyes irányba, hogy ezzel is egy új, másfajta tendencia jöjjön létre. Sokan közülünk több szakbizottság tagja is vagyunk, megpróbáljuk ott is ezt az üzenetet továbbítani szeretnénk, hogyha a különböző párbeszéd által az Európai Bizottság is ezt meghallaná. Úgy gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy megváltoztassuk a dolgokat. Nem csak a közlekedési szakbizottság ez, hanem az Európai Parlament turizmus szakbizottsága is, és úgy gondolom, hogy mindenképpen emiatt is koncentrálni kell a turizmusra, de az egyes részletekben is ügyelni kell a turizmusra. Még egy pont. Úgy vélem, hogy a turisztikai ágazat már nagyon sokat tett Európában. Volt egy európai turisztikai év, szerettünk volna egy ilyen évet bevezetni, erre kaptunk pozitív választ is, ugyanis az Európai Bizottságtól érkezett egy közlemény, hogy 2018 lesz az Európai Kulturális Örökség éve Európában, ezt is szerettük volna, de többet kellene tenni, meg kell értenie az Európai Bizottságnak azt, hogy mennyire fontos a turizmus, és a turizmusnak nem csak egy európai évre van szüksége, hanem egy teljes stratégiára annak érdekében, hogy tovább lehessen fejleszteni a turizmust. A stratégia még várat magára, már kaptunk egy ígéretet, egy akciótervre a bizottság részéről, viszont ez a e, manifestum nagyon fontos ahhoz, hogy egy igazi akciótervet lehessen létrehozni. Még ebben a ciklusban várjuk azt, hogy az Európai Bizottság képviselői és mi, az európai képviselők együttesen egy fejlesztési stratégiát hozzunk létre. A turizmus érdekében a korábbi stratégia erre vonatkozólag már elavult, sok minden történt az elmúlt öt évben, és ezért ezt frissíteni kellene. Még egy dolog, én sok minisztériumi képviselővel beszélek a tagállamok részéről, és mindannyian azt mondják, hogy ha a, hogyha a szubszidatásról beszélünk a turizmus kapcsán, akkor azt mondják, hogy európai támogatás nélkül, európai befektetések nélkül, amelyeket nem látunk egyébként a Juncker tervben, nem tudnak majd túlélni a turisztikai ágazatban. Meg kell változtatni ezt a hozzáállást annak érdekében, hogy növekedni tudjon a turizmus. Jill Evans következik. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm mindezt. Valóban egyrülálló ez, és ösztönző látni azt, hogy a különböző felek összeültek, és a turizmust mindenképpen kiemelték a politikai szinten is. Számos pontot lefettek a hozzászólásokban utaltak arra, hogy mennyire fontos a turizmus életünk minden részén, a KKV-kra koncentrálni, ez nagyon fontos a gazdaság szempontjából is, hogy mennyire fontos az, hogy akadálymentes legyen a turizmus, nem csak az egyes tagállamok között, hanem olyan szempontból is, hogy elérhető legyen minden, ezt többször is hangsúlyoztak az Európai Parlamentben a fogyatékossággal élők érdekében. Persze koncentrálunk a fenntarthatóságra is, ezt még jobban ki lehetne talán emelni a turizmus szerepe kapcsán, például, hogy ezáltal is jobban el lehetne érni a klímaváltozási célkitűzéseket. Lenne egy specifikus kérdésem a szakképzés képzés szempontjából. A dokumentumok azt mondja, hogy 25 millió ember az Európai Unióban a turizmusban dolgozik, és itt főként szakmai, gyakorlati képzettségre van szükség. Én Wales-t képviselem az Egyesült Királyságból, és a Velszi kormány stratégiájához stratégiájában azt mondják, hogy a turizmus nem tekinthető minőségi karrierválasztásnak. Ez eléggé aggasztó. A szakképzési szervezet az Egyesült Királyságban azt mondja, hogy nincs megfelelő szakképzés ebben a szektorban. 21%-a az alkalmazottak nem rendelkezik megfelelő szakképzettséggel. És ez és az egyik hozzászóló arról is beszélt, hogy mennyire fontosak a fiatalok, a turizmusban 24 év alattiak aránya háromszor magasabb, mint más szektorokban. Tehát sok mindent kell tenni annak érdekében, hogy a turizmus szerepét hangsúlyozzuk a nyilvánosság előtt. Hogyan lehet elérni azt, hogy hangsúlyozzuk ezt, és hogyan lehet kiemelni azt, hogy mennyire értékesek azok a szakképzettségek, amelyekre szükség van a turizmusban. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm ezt a dokumentumot, szerintem ez minden területet lefed, nagyon fontos ez a turizmus szempontjából és ez nagyon fontos a mikrovállalkozások, a KKV-k szempontjából is. Pont azt akartam kiemelni, amit Évens kollégám is elmondott a szakképzettséggel kapcsolatban, és arról, hogy a turisztikai pályát ki lehetne, mint karriert emelni, ezt nem eléggé hangsúlyozzuk. Itt fontos a például a nyelvek, tehát nagyon fontos ezt erősíteni, itt nem csak egy-egy készségről, szakképzettségről van szó, hanem nagyon sok készségre van szükség. Például az ír um, szektorban is kiemelték azt, hogy mennyire fontos a képzés, illetve a turizmus, um, mint uh, karrierválasztási lehetőség kiemelése. Köszönöm elnök, köszönöm szépen. Uh, Jens Nielsen következik. Köszönöm uh, szépen. Először is szeretném elmondani azt, hogy örülök ennek a dokumentumnak. Valóban ez alapja lehet a jövőbeli munkának, minden szinten kell munkálkodnunk. Saját régiumra alapozva két javaslatom lenne. Én Észak-Svédországból származom, és a 90-es években volt egy regionális fejlesztési stratégia itt. A turizmus volt az egyik alap pillérünk ezt beépítették a regionális politikába, ezért kaptunk EU pénzt is. 20 évbe telt ez, hogy a fenntarthatóságot összekötöttük a turizmussal, Ez ahhoz is vezetett, hogy az egyetemeken is kutatást végeztek a turizmussal kapcsolatban, és egy pozitív, pozitív fejlődés lehetett tapasztalan teljes régióban. Úgy gondolom, hogy mi felelünk a turizmusért, a regionális szakbizottság a regionális fejlesztésért felelt, de együtt kell működnünk, ugyanígy az Európai Bizottságban is, a különböző főigazgatóságnak együtt kell dolgozniuk. Ugyanis egymástól tanulhatunk, nem szabad elfelejteni azt, hogy vannak nagyon jó példák is, ezek nagyon fontosak a turizmus fejlesztése szempontjából. Meg kell vizsgálnunk a regionális szintet, és van egy nagyon jó eszköz a regionális fejlesztésre, és természetesen európai szinten is munkálkodnunk kell, de nem szabad elfelejteni, hogy már most is nagyon sok EU pénzt használnak fel a helyi regionális turizmus fejlesztésére. A két javaslatom a következő lenne. Legyen egy tanulmány a regi szakbizottsággal együtt, hogy mennyi támogatást kap a regionális alapokból a turizmus jelenleg, ezt nem tudjuk pontosan, a regi talán ezt tudja, és természetesen vannak olyan adatok, amelyeket esetleg még figyelme lehetne venni. Még egy dolog, hogyha 10-15 régió Európában azt mondja, hogy a turizmus egy alapszektor. Nem csak az én régió, más régiók is rájöttek arra, hogy ez egy alapvető igény a turizmus. Mi sikerült jól? Mi működött jól? Mit lehetne egymástól tanulni? hogyan lehet a horizontális célkötőzéseket megvalósítani a turizmuson belül. Nagyon sokat lehetne egy ilyen fajta tanulmányból tanulni, amit a Regi Szakbizottság és a Trans Szakbizottság együttesen tudnának létrehozni. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarok hosszasan hozzászólni, mert itt a közlekedési és turisztikai szabizottságban jól láthatjuk azt, hogy függetlenül a különböző politikai hozzáállásunktól, vagy frakció hovatartozásunktól függetlenül, láthatjuk azt, hogy ezzel a manifestummal egy közös célt szeretnénk meghatározni, és nagyon jó az, hogy ez a szektor szektor egy olyan szektor, ahol az állami, illetve a magánszektor közös elemeket találhatnak. Úgy gondolom, hogy üdvözölni kell ezt, üdvözölni kell ezt a dokumentumot. Örülök annak, hogy én is hozzájárulhatok ehhez, Üdvözlöm természetesen a turizmussal kapcsolatos jelentést is, hogyha ezt a jelentést ilyen jól fogadják, akkor ilyen jól fogadták, örülök annak, hogy felvették a dokumentumokba a mi javaslainkat is. Úgy gondolom, hogy mindannyian ugyanazt a célt követjük. Itt a szakbizottságban és az Európai Bizottságban is ugyanazt a célt követjük, pedig azt, hogy ebben a szektorban több munkahely jöjjön létre. Ez nagyon fontos a régiók számára. Meg kell próbálnunk egyhangulag felszólalni, Minden kolléga, akik hozzászóltak, már elmondták azt, hogy ez a, ennek kell lennie a kianduló pontnak, ennek a, a dokumentumnak. Ezzel lehetne rávenni az Európai Bizottságot arra, hogy konkrét intézkedéseket készítsen elő, beleértve ebbe a pénzügyi támogatást, vagy a jó gyakorlatok cseréjét, melynek során természetesen figyelembe veszik a szubszidiaritást, illetve az egyes tagállamok sajátosságait, de mégis közös céljaink vannak, és közösen a bizottsággal szemben kifejezhetjük azt, hogy milyen mértékben hozzájárul ez a szektor a gazdasághoz. Ugyanígy együtt kell működnünk, vannak olyan témák, amelyek más szabadságokat is érintenek, szeretném kihasználni azt, hogy az Európai Bizottság képviselője is jelen van, és szeretnék két-három dolgot kiemelni. A dokumentum alapvető fontosságú. A kérdés az az, hogy hogyan lehet közösen a régióinkban ezt képviselni, Bienkowska biztos asszonyt is arra szólhatunk, hogy konkrét tervvel álljon elő. Hogyan lehet közösen egyesíteni erőinket azért, hogy ne legyen kettős munka? Sajnálom azt, hogy hogy elégedett voltam az eredeti javaslattal, de viszont úgy gondolom, hogy hogy a kkv is be kell vonni, mindenki számára ezt nyilvánvalóvá kell tenni, akik a szektorban munkálkodnak. Ugyanis vannak információs hézagok a kis és középvállalkozásoknál. Volt egy olyan javaslat is, hogy 24 hivatalos nyelvre fordítsák le ezt a kiáltványt. Meg kell mutatni azt, hogy milyen lehetőségek állnak nyitva a KKV-k előtt. Sajnálom azt, hogy most hallottam arról, hogy elkészül a fordítás, de nem túl sok nyelvre, például portugálra sem lesz lefordítva. Ez akadály, ez akadály, a turisztikai szektor számára akadály az, hogy ezt nem, nem fordítják le ezt a dokumentumot minden nyelvre. Ezt szerettem volna mindenképpen kiemelni. Végezetül pedig véleményem szerint ez összefüggésben áll a különböző véleményekkel, amiket hallhattunk. Fontos az, hogy finanszírozási lehetőségeket találjunk, és fontos az, hogy azonosítsuk a jó gyakorlatokat. Szerintem jó munkát végeztek, és remélem, hogy közösen sikerül majd itt a közlekedési és turisztikai szakbizottságban ezt a munkát tovább folytatni. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen. Isabella de Monte következik. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönöm, hogy bemutatták a manifestumot az előadók. Valóban nagyon jó ez az anyag, és nagyon hasznos a turizmus politika kialakításában biztos segítségünkre lesz. Mindenképpen ez a jó kiinduló pont, a jó megközelítés, hiszen a turizmus területén be kell vonni mindenképpen a magánszféra szereplőit is, itt nem elég az eh, állami fellépés. Itt eh, egy eh, ágazatról van szó. A turizmust nem tekinthetjük továbbra pusztán egy szolgáltató szektornak. Nem, a turizmus valóban egy, egy iparág e, az európai szinten is, és éppen ezért e, ezzel összhangban kell meghatározni azt, hogy hogyan kezeljük ezt a nagyon fontos e, ágazatot. A turizmusba eszközölt beruházások nagyon nagyban megnövelik az adott régió értékét, növeli a vonzó erejét, az ott tevékenykedő vállalatok, vállalkozások növelik a kapacitásaikat. A turizmus tehát mindenképpen egy olyan ágazat, ahol nagyon sokat kellene beruházni. Hadd jelezem azt is, hogy a manifestum eh, sok olyan eh, elemet is tartalmaz, amit beírtunk eh, egy másik dokumentumba is, ahol is a turizmussal kapcsolatos kihívásokról szóltunk, és ott kiemeltük, hogy az adópolitikának is nagyon fontos szerepe van mert nagyon eltérő helyzeteket eredményezhet a régiókban, ha más adópolitikát alkalmazna. Fontos, hogy gyakorlatilag pragmatikusak legyünk. Alapvetően én nem ellenzem a helyi adók kivetését, eh, hogyha mondjuk van ilyen kurtax, eh, vagy a turisták eh, vendégészakákért valamilyen kis adót fizetnek e helyben. De nem szabad, hogy csak egy turisztikai célponthoz, helyszínhez kötődjenek ezek az adók. Hogyha már ilyen adót kivetnek, akkor ez eredményez azt is, hogy a befolyt adó bevételeket abban az, az adott helyen újra beruházzák, és a turizmus céljaira fordítják. Nagyon előttör az online foglalások szerepe, ez egyre fontosabb, ezért amikor a jövőnket tervezzük, akkor erre is mindenképpen gondolni kell. Sokszor gyenge pontja a turizmus fejlődésének a tömeg vagy közösségi közlekedés, hogyha ez nem kellően fejlett. Itt is mindenképp mindenképpen a jobb összekötetéseket kell teremteni, és természetesen a turizmus fenntarthatósága az egyik legfontosabb szempont. Amikor a közlekedési móduszokról, módozatokról beszélünk, akkor ezt mindig a fenntarthatóság jelszavát és szempontjait szem előtt tartva kell megtennünk, és természetesen a foglalkoztatás számára különösen fontos ez az ágazat. Köszönöm, Rednum következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a e, munkájukat és a prezentációt. Egy apró megjegyzés e, részemről. Önök azt mondják, hogy ugye látják, hogy a képviselők mindenki saját nyelvün, nyelvén szól hozzá, és engem nagyon meglepett, hogy a szakértők minden nyolcan angolul szóltak hozzá. Európa sokszínű, szép, soknyelvű, fantasztikus, büszke a kultúrájára és a hagyomány, hagyományaira, és a turizmus itt indul. És hogyha ezt nem tartják tiszteletben, akkor a turizmus sem fog működni. Második, francia vagyok, ország a leginkább felkeresett ország, ország Európában, az egyik legfontosabb turisztikai e, célpont az Alpesi és Kodezüri régióból e, érkeztem, ez Franciaországon belül is az egyik legfelkeresettebb e, destináció. Mindenki nagy áldozatokat hoz, és mindent megtesz annak érdekében, hogy mindenütt Franciaországban a lehető legtöbb francia érkezzen, mert nagyon sokszínű és diversifikált a kínálat. És ezt nem Európa fogja megvalósítani, hanem a helyi, a helyi turizmusból élők és ezzel foglalkozók. Marseille volt kulturális főváros. Nos, Marseille-t eddig nem tekintették nagy kulturális városnak, de ezzel a cím mert 12 millió látogató érkezett Márszejbe, évente 2 millióval több. Azt gondolom, hogy itt együtt kell működni, Persze technika is nagyon fontos, legyen szó wifi-ről, videóról, vagy gyors vonatokról, információ. A globális kínálat az, ami nagyon fontos, és ezt kell szem előtt tartani. Én a következőt javaslom. Természetesen nagyon erős a konkurencia, a globális konkurencia, és a biztonság és a terrorizmus kérdését, ezt el kell mondanunk. Nagyon sokan nem mennek bizonyos turisztikai destinációkra, amelyeket támadások értek, mert félnek. Tunéziáról beszélhetek például. Tunéziában is az emberek félnek, az em- a turisták pedig nem mennek oda. Ha pár, amikor Párizsban volt a támadás, kb. 20%-os csökkenésre került sor, ezek persze átmeneti átmeneti dolgok, jelenségek eh, általában eh, egy ideig tart az emberek félelme, és aztán egy újabb hír veszi át eh, a szerepet. Hogyha megnézzük Amerikát, Akapulkot, mennyibe változott itt a helyzet, mennyi mindent lehet már csinálni, lehetett itt csinálni régebben, búvárkodni, stb. Európában más a helyzet, más a biztonság, a demokrácia felfogás Európának köszönhetően újra fel lehet lendíteni ezt az ágazatot. Én azt javaslom, hogy ahogy a kollégáim is teszik, őrizzük meg az európai értékeket, illetve a helyi értékeket. Az európai kulturális főváros, a turizm, illetve főváros mintája alapján lehetne sportfőváros, turizmus fővárost is kinevezni. Legyünk, válaszunk mindig más témát, a hegyvidék, a, a vidék, a biodiverzitás, stb. Vagy gasztronómiai körutakat lehetne kidolgozni évente lehet 7-8-9 várost is kinevezni, amelyek a turizmust a folklórt, a, a, a, a hagyományokat, legyen szó Portugáliáról, Svédországról, a hagyományokat, a helyi értékeket népszerűsítenék, és ez nem kerül sok pénzbe, és ez a képzés és stb. programokba is beleilleszkedne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mit Rizkér Kossz? Görögül fogok beszélni. Szeretném én is megköszönni a manifestumot, amelyet ma bemutattak nekünk. Nagyon érdekes ez az anyag. Az együttműködés a különböző turisztikai ágazatban működő szervezetekkel, szövetségekkel és az Európai Bizottsággal világosat tette, hogy még sokat ennivaló. Európa továbbra is fontos, vonzó turisztikai célpont kell, hogy maradjon. A turizmus segít a növekedésben, a teremtésben. Az én országom is azok az országokhoz tartozik, ahol elsősorban a turizmus révén lehet sok új munkahelyet teremteni. Ami a válságot, a Görögország sújtó válságot illeti, Lesbos szigete volt a téma a Libe szakbizottságban. 400 ezer menekült érkezett egy 35 ezer lakosságú szigetre. Amikor a Libe szakbizottságban ezt a kérdést megvitattuk, az is világossá vált, hogy csak az első néhány nap volt esetleg probléma, de továbbra is Lesbos fontos eh, turisztikai célpont eh, maradt, eh, a hotelek eh, hónapokra előre már nem rendelkeznek szabad szobával, eh, tehát eh, annak köszönhetően, hogy voltak ráfordítások, és a Lesbosra irányuló turizmus fennmaradt. A turisták így akarják kifejezésre juttatni azt, hogy szolidárisak Lesbosszal, hogy azt akarják, hogy az ott élők tovább fent tudjanak maradni, és továbbra is egy fontos turisztikai célpont maradhasson a sziget. Miután nagyon kevés az időnk, már csak két dologra szeretnék kitérni. A sharing economy, a megosztáson alapuló gazdaság még sok lehetőséget rejt magában. Az elmúlt hónapokban mintegy 25%-kal több turista e, érkezett, e, és e, viszont csökkent a szállodai foglalások száma. Azaz ez azt jelzi, hogy a növekvő turista szám mellett azért más alternatív szállás lehetőségeket keres sok turista, de azzal együtt természetesen fogyasztanak, intézményeket látogatják. Biztosítani kell, hogy amikor review-kat, értékeléseket készítenek a, a turisták, akkor ez a valóságot tükrözze. És ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. A mondta jelentés segít nekünk majd abban, hogy hogyan tudja segíteni abban, hogy minden a turisztikára szarszó területen ezeket a célokat megpróbáljuk megvalósítani. Köszönöm, akkor megadom az előadóknak a szót, hogy röviden reagáljanak. Miután Butor eh, Adam beszélt eh, a jegy eh, eladásokról és egyebekről, hogy mondjam el, hogy az Európai Parlament már 8 évvel ezelőtt döntött, és már 10 éve folyik a vita a negyedik vasúti csomagról, ahol igenis lesz egy egész Európára szóló jegy, és minden vonaton, nagysebességű vonatokon is lehet vinni bicikli, részét, Ezt még a tanácssal kell egyeztetni. E, még e, nem kaptam visszajelzést, hogy a bicikli szállítása zavarná-e az üzemeltetést. E, a parlament már nagyon messzire jutott, de a bizottságnak és a tagállamoknak van még feladata. Nekünk kicsit nyomást kell gyakorolnunk, de Ausztriában már idén végéig minden nagysebességű vonaton is magával viheti mindenki a kerékpárt. Ugye 20%-kal évente növekszik a biciklis turizmus. Nos, a bevétele 44 milliárd, több, mint a krúzok, a, a nagy üdülőhajók bevétele persze nem mondjuk azt, hogy ennek, hogy minden turisztikai formának csak pozitív hatása van, de fontos, hogy a turisták is, és azok a helyek is, ahova ellátogatnak a turisták, profitáljanak az idegenforgalomból. Miután tényleg kevés az időnk, kérem, hogy ugyanabban a sorrendben, ahogy hozzászóltak, röviden reagáljanak az elhangzottakra. Köszönöm, elnök úr elkészítünk majd egy írásos dokumentumot is, tehát ebben összefoglaljuk a válaszainkat írásban. Nagyon örülünk minden támogató intézkedésnek. Szeretnék aggályomnak is hangot adni, amiatt, hogy a bizottságnál a turisztikával foglalkozó egységen nagyon kevesen dolgoznak, nem elég a költségvetés az Európai Unió harmadik legnagyobb gazdasági ágazatához viszonyítva. Ezért szeretnénk felhívást intézni az Európai Parlamenthez is, hogy kicsit helyezik nyomás alá a bizottságot, hogy a turizmussal foglalkozó egység, Kárlo Karádza itt van velünk, ő vezeti ezt a kitűnő egységet, de nekik több forrásra van szükségük. Túl kicsi ez az egység a bizottságnál ahhoz, hogy egy ilyen rendkívül fontos ágazattal foglalkozzanak, mint amilyen a turizmus, és ezt kérjük a parlament segítségét is. Edwards által elmondottakat szeretném megismételni, és akkor a francia kollega felhívására franciául folytatom. Ugye azt mondta, hogy nem mindenki angolul beszéljen, de hát nekem sokkal egyszerűbb angolul beszélni, most kicsit valamit mondtam franciául, de visszatérek az angolra. Persze, ha nincs pénz, nincs, nem volt elég forrás vagy pénz ahhoz, hogy minden nyelven lefordítassuk a manufasztumot, de meg kell próbálni, hogy ez, ez sikerüljön, hiszen Brüsszelben is ez lesz a következő fellépések alapja, és a képviselők nagyon fontos szerepet játszhatnak a manifestum ugyanis az önök régióiban, a megszólítja az embereket. Ezért el fog készülni minden nyelven egy összefoglalás, és ez lesz majd a párbeszéd alapja a különböző regionális és szervezetekkel. Ez nagyon fontosnak tartjuk. Köszönöm szépen. Christian de Barán. Természetesen kitűnő ez a lehetőség. És el kell gondolkoznunk azon, hogy 100 millió turista érkezhet Európába a következő 15 évben, ehhez pedig kell egy közös stratégia tiszteletben kell tartani a helyben dolgozókat, és szükség van azért egy stratégiára is, hogy ez a 100 millió hozzánk érkező turista itt megfelelő körülményeket találjon. A képzés, az oktatás a stratégiánk egyik fontos eleme. Meg kell tennünk mindent az új ügyfelek elégedettségért. Az Európai Parlamentnek köszönöm az érdeklődését, a kemény munkát, és természetesen a bizottsághoz is fordulok, napi együttműködésben vagyunk a bizottsággal, de több támogatásra, több forrásra lenne szükség, hogy ez a stratégia valóban működhessen majd. Köszönöm szépen, Bodor Ádám. Szeretnék eh, foglalkozni azzal, amit Nilsson úr vetett fel, a finanszírozásról ő is és mások is említést tettek. Amikor európai szintű eh, finanszírozásról beszélünk a turizmus eh, kontextusában, akkor hát itt egy-két millióról beszélünk, jelenleg ennyi áll a turisztikai egység rendelkezésére. Tudom, hogy itt, eh, amikor a közlekedésről van szó, akkor milliárdokról beszélnek, itt pedig csak néhány millióról a, a turizmus eh, kapcsán, és még ezt is csökkentik. A DG eh, régió egyáltalán nem bátorítja arra a régiókat, hogy többet fordítsanak a turizmusra. A, a turizmusnak különleges szerepe lehet, és a tagállamok persze, hogyha akarnak többet költeni a turizmusra, akkor ez bátorítást, biztatást kell, hogy kapjanak és tást. Köszönöm szépen. Krisztina Műnyéz. Köszönöm, elnök úr. Amit mondok, ez a fenntarthatósághoz és a versenyképességhez kapcsolódik, és a szezonalitáshoz. Hát sajnos nem tudtuk ezt egészen részletesen kifejteni, de Demonti asszony jelentésében ez a szempont mindenképpen szerepel. A kulcs szó a hosszú távú vízió, jövőkép a turizmus számára, és a szüks forrásokat hozzá kell rendelni egy stratégiához. Fontos a legjobb tapasztalatok cseréje azon régiók között, amelyek úgy döntöttek, hogy igenis investálnak a turizmusba. Persze egy ex feltétel az, hogy álljanak rendelkezésre források, és legyen legjobb gyakorlatok cseréje. Ezt már elkezdtük, de még sok információ hiányzik. a közelmúltban készült egy tanulmány a turizmusról, de szeretnénk többet tudni minden azokról a folyamatokról, amik jelenleg zajlanak. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik támogatták a manifestumunk elkészítését. Köszönöm Kerstin Howard. Szeretnék Jill Evansnek és Dider Kulnak köszönetet mondani, az, amiért kihangsúlyozták a képzés, képesítések megszerzésének a fontosságát, és azt, hogy ezzel kapcsolatban milyen problémáink vannak. Igen, itt egyeztetett közös fellépésre van szükség, össze kell hozni mindenkit a bizottság szolgálatait, a DG alkott, az EMPL-t, a GROSS, az Európai Parlamentet, és a szociális partnereket, a különböző eh, turisztikai alágazatokból. Sok az eszköz, a kezdeményezés, a projekt, eh, csak ezeket össze kell hozni, és gondoskodni kell arról, hogy eh, erre építsük a további fellépéseket van eh, például egy Európai Szövetség eh, a eh, szakmunkások képzésére, a vendéglátóiparban és a szállodaiparban. Vannak ilyen gyors való tanfolyamok is, ahol minél gyorsabban akarják, hogy megszerezzék a fiatalok a szükséges képesítés, és minél hamarabb dolgozhassanak. Tehát vannak kezdeményezések, ezek eh, alapján kell tovább lépni. Általában a megfelelő munkakörülmények vannak, akkor eh, szeretnek a turizmus ágazatban dolgozni az emberek. Azzal is tisztában kell lennünk, hogy a turizmus egyik alapja az, hogy legyen az embereknek elég pénze és ideje, hogy szabadságra menjenek, hogy elutazzanak. Idén 2016-ban ünnepeljük az ILO eh, fizetett éves szabadság eh, egyezményének a 80. évfordulóját. Mm, már most nem tudom pontosan, nem tudom kiszámolni, akkor ez mikor is volt, de ez volt az első az ILO által elfogadott egyezmény a fizetett szabadságról, és a szakszervezetek szerveznek június 24-én az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnál egy rendezvényt, egy ünnepséget, amelyre ezúttal is szeretettel meghívom önöket. És most a bizottság és képviselője, akinek a nevét már említették, Kárdó Korácá is kap szót. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a szakbizottságnak a munkát és a támogatást állandóan arra ösztönzik a parla- az Európai Bizottságot, hogy az ágazatban jobb teljesítményt nyújtson. Az Európai Bizottság is nagy lelkesedéssel támogatja a manifestót, ezt nagyban támogatja a munkánkat, jobban megértjük azt, hogy melyek azok a témák, amelyek az ipar számára érzékenyek, font, fontosak, és a most a, e, igyekszünk az előráfordításainkat ezekre a témákra koncentrálni. Április 5-én volt egy rendezvény, egy nagyon magas szintű rendezvény. Kramer úr is, Kramer úr is ott volt, ön is részt vett ezen, és az Európai Parlament más képviselői is, három biztos, nem csak az épp nem Bienkowska asszony, aki az iparért, KKV-kért felelős, hanem a, foglal, a, a foglalkoztatási, illetve eh, a regionális alapokért felelős biztosok is. Az Európai Bizottság horizontális megközelítést eh, valósít meg a turizmusban, ezért eh, különböző szolgálatok együtt tudnak működni, és tudomásul veszi, tudja, tudatában van a, annak, hogy a turizmus szempontjában mennyire fontos fontosak ezek a kérdések, és hogy a munkahelyteremtésben milyen fontos szerepet játszik a turizmus. Itt a leginkább valószínű az új munkahelyek teremtése, főleg a fiatalok számára, és az újonnan létrehozott munkahelyek 50%-át fiatalok töltik be, még nagyobb együttműködésre van szükség az Európai Bizottságon belül is, jobban ki kell használni a, az Európai Uniós költségvetést, illetve alapokat. A Juncker tervnek pontosan ez a lényege. A Juncker terv nem csak a stratégiai beruházásokat támogatja, hanem a költségvetés jobb felhasználását is ösztönzi. Nagyon fontos, hogy a, régió megváltoztassa a gyakorlatát, sok, sok esetben a, hát illetve mindig a, gyak, a régió az, amely a közösségi politika nagy részéről a végső döntést meghozza, a regionális alapokért felelős biztos azt mondta, hogy a regionális alapok célja a turizmus versenyképesebbé tétele. Ugyanez az üzenet hangzott el tizen asszony részéről is, a szociális alap, az Erasmus Plus, az ifjúsági garancia, stb. és egyéb programokat is említették. Ezeknek is feladata és célja, hogy biztosítsa azt, hogy az ágazatban öm, megtalálják a számításukat. A 2017-es költségvetésben is figyelembe vesszük ezeket a kérdéseket. A foglalkoztatási DG a turizmust az egyik prioritásának tekinti a képzési programban. Ezért 30 millió eurót mobilizálunk erre a célra. A, nagyon fontos, hogy a képzésben együttműködjön, együttműködjünk az iparral. Nagyobb mobilitásra van szükség az ösztöndíjak esetében is, illetve a gyakorlati helyek, gyakornoki programok esetében is, észak és dél között is nagyobb mobilitásra van szükség. Konkrét példa, azok a fiatalok, akik munkahelyet keresnek, dél, Európa déli részén számukra is a mobilitás nagyon fontos. Piankovszka biztos asszony a, bemutatta az iránymutatásokat, illetve kidolgoztam az iránymutatásokat, tudatában vagyunk, hogy nem működik kielégítően a belső piac, nem csak a vállalkozás szabadsága szempontjából, hanem hanem a versenyképesség szempontjából is itt a belső piac működése még nem kielégítő. Aztán megbízásba adtunk egy tanulmányt az adózás, a regionális adózás hatása, hatásairól, és itt szeretnénk megnézni azt, hogy hogyan lehetne nagyobb eh, beruházásokat vonzani a régióba. A Ami a konnektivitást, az összekapcsolódást illeti, ezt nagyon fontosnak tartjuk mi is, ezzel lehet több turistát bevonzani Európába, nem csak Európán belül, hanem harmadik országokból. Ami a támogathatóságot illeti, az Európai Bizottság egy indikátorrendszert kezdett meg, ez az ITIS rendszer, és ez, ennek keretében az ezen indikátorokat jobban betartó, vagy ezekben jobb eredményt hozó régiók nagyobb támogatást kapnak. E, ezt támogatjuk, azt is persze tudni kell, hogy a destinációknak maguknak meg kell egyezniük egymás között, illetve az együttműködést nekik kell, meg kell egyezniük. Emellett a klímaváltozás elleni harc és egy fontos téma. Ez azt gondolom, hogy a Juncker terv nagyban segítségünkre lehet abban, hogy nagyobb beruházások valósuljanak meg az energiahatékonyság területén, a marzsok is növekedhetnének. Nagyon fontos mars problémával nézünk szembe. Ami a stratégiát illeti, a biztos itt járt, úgyhogy nem kell másodkézből meghallgatniuk a helyzetet. Egy cselekvési terven dolgozunk, az evidens szinergiát ki akarjuk használni a turizmus és a kreatív és kulturális ipar között, és teljes erőfeszítésünkkel erre, erre, ezen dolgozunk. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Most pedig záró megjegyzésre megadom a szót a Tourism Task Force elnökének, helyi úrnak a szót. Elnök úr, tisztelt kollégák, hasznos nap volt. Sokszor én magam szoktam kritizálni a parlamenti képviselők néhány értekezletét, aminek nincs semmilyen következménye, csak a világot váltjuk meg együtt. Most úgy érzem, hogy kaptunk feladatot van mit csinálni. Éppen ezért, miután az a megtiszteltetés élt korábban, hogy most már több mint egy éve nyomon követtem és részese vagyok a manifestót kidolgozó csapat munkájának, és közös döntéssel úgy arra kértek fel, hogy legyek a közvetítő a politikai intézményrendszer és a szakma között ebben a munkában, ezért akkor most fölírtam magunknak néhány feladatot. Az egyik hogy kezdeményezni szükséges a nemzeti kormányok és Navracsics biztos fele, hogy az oktatási rendszerbe választható oktatási tantárgy legyen a turizmus. Olyan sok mindenre van szakképzésünk, olyan sok mindenre adunk pénzt, és ez az ágazat teljesen kimaradt az oktatási rendszerekből, kivéve egy-két jó példa néhány országban. Tegyük meg ezt a kezdeményezést közösen. Tegyük meg a kezdeményezést a statisztikai besorolás érdekében, mert akkor utána tisztább képet kapunk az ágazat által nyújtott munkahelyekről, bevételekről és sok minden másról. Ezt a kezdeményezést ezt megtesszük közösen. Nagyon egyetértek Nilsson képviselő úrral, a bizottságok közötti párbeszéd és együttműködés itt a parlamentben sokkal fontosabb. Egyik oldalról tehát támogatom és megteszük akkor a lépéseket, hogy közösen a Regi Bizottsággal legyen egy ilyen tanulmányunk, amit utána tudunk mindannyian használni. Másrészt meg köszönöm elnök úrnak és a többi képviselőnek, hogy segítenek nekem abban, hogy most a LIBE bizottsággal küzdjünk azért, hogyha másik bizottság, például a LIBE kiad egy olyan nyilatkozatot, itt az amerikai Egyesült Államok és Kanada, Kanadával szemben a vízum problémáról beszélek, emlékeznek a múlt héten mi történt, akkor előtte egyeztessenek már azzal a bizottsággal, amelynek a partnerei, a szakmai partnerei itt ülnek közöttünk. A koordinátori értekezleten tegnap abban maradt a bizottság vezetése, hogy ezt napirendre tűzi, és megtesszük a lépéseket később a Libe Bizottság felé. És hogy még egy példát mondjak, én nagyon-nagyon támogatom a UNIT, a Kárlo Koradza által vezetett UNIT költségvetési növelésének parlament általi szorgalmazását. Ebben a tapasztalt képviselők, elnök úr és mások legyenek segítségemre, hogy ezt hol kell és hányszor elmondani ahhoz, hogy észrevegyék, hogy ez a parlament által a szakbizottság által megfogalmazott követelés. Ezt meg fogjuk tenni. És végül, de talán az egyik legizgalmasabb felvetés, amit képviselő úr felvetett, a Európa turisztikai fővárosa cím, ugyanis erről már beszéltünk Santander kollégával és a manifestós csapat több tagjával. Ezt egy ilyen kezdeményezést közösen kellene megtenni közösen a szakmai szervezetek és az európai politikai intézmények. Mert akkor vezessük ezt be. Ez egy horizontális együttműködést igényel, viszont amit Kárlóék, Karadza igazgatórék a múltkor szerveztek rendezvényt, való igaz, már három biztos ott volt, három biztos tett hitet amellett, hogy a saját igazgatóságait ráállítja arra, hogy a közös munkát segítsék, én pedig a múltkor éppen Navracsics biztos úrral szerveztem találkozót a manifestó szakmai szervezeteinek, ahol ugyanezt elértük Navracsics biztos úrnál. Tehát egy ilyen kezdeményezésnek nagyon-nagyon örülnék, és akkor ezek szerint jobboldali, jobboldali pártcsaládból is és baloldali pártcsaládból is lesz ennek támogatója. Talán még sikerül a zöldeket is megnyerjük hozzá, és persze mindenki mást a teremben, és akkor ehhez a bizottsághoz ennek a ciklusában egy ilyen fontos kezdeményezés fűződhet a szakmai teljesítményünkhöz, amely az Európai Turisztikai Főváros cím évenkénti meghirdetését akár pénzügyi támogatással is nagy promócióval szolgálhatja. Köszönöm szépen mindenkinek tehát az aktív közreműködést. Azt beszéltük Ursulával itt az előbb, hogy érdemes lenne a következő task force ülések valamelyikén az alapokat, az összes európai fundingot, amely valamilyen módon kötődhet a turizmushoz, közösen feltérképezni. Ennek legalább saját magunk számára és LP képviselők számára egy áttekinthető előadását meghallgatni. Szerintem kiki tudná ezt otthon is használni. Tehát ezt nagyon támogatom, köszönöm szépen a javaslatot. És annyit hagy fűzzek még hozzá a végén, hogy holnap este lesz egy következő nagy eseményünknek a bejelentése, mindenkit várunk szeretettel. A sokat emlegetett kínai-európai turisztikai együttműködés érdekében alapítottunk egy együttműködési formát, amelynek holnap lesz a hivatalos bejelentése itt a közelben lévő kínai kulturális központban. Eduardo Santanderrel és másokkal sokat dolgoztunk ezen. Akit érdekel ez a téma saját országa szempontjából, vagy Európa turizmusa szempontjából jöjjön el. Várjuk szeretettel. Köszönjük a lehetőséget, elnök úr. Köszönöm szépen. Szeretnék még egyszer mindenkinek köszönetet mondani. Eh, aki itt együttműködött, eh, segített, és szeretnék mindenek előtt köszönetet mondani a tolmácsoknak, akik 10 perccel tovább maradtak, mint általában eh, szoktak. Köszönjük szépen, és mindenkinek jó étvágyat, a délelőtt ülés lezárom. Köszönöm.